So good morning, colleagues. Kollégák, jó reggelt! Kérem, szíveskedjenek helyet foglalni. Szeretném megkezdeni az ülést. Okay, please. Uh, could... Nos, kérem, foglaljanak helyet. Kicsit meg vagyok fázva, nem tudok hangosan beszélni. Hello. Good to meet you. Thank you so much. So, good morning, everybody. Szép jó reggelt mindenkinek. Önök előtt van a napirend tervezet. Mindenkinek megfelel, vagy van-e változtatni való? Úgy látom, nincs ellenvélemény, tehát elfogadottnak tekintjük a napirendet. Azt is el kell mondanom, hogy kisebb korrekciók történtek, mert ma az AFED bizottságban 11 és 12.30 között Estombáról nő megjelenik egy véleménycserére, úgyhogy egy picit átváltoztattuk a, az időbeosztást. A Valdűri kolléganőknek a jelentését elhalasztottuk, mert neki több időre van szükség. Ezért tehát Türkmenisztánt illetve Kongó témáját áttettük délutánra. Ugyancsak tisztelettel üdvözöljük a Kölni látogatói csoportot. Ők az iráni anyákért gyászolnak, és követelik, hogy ki kell vizsgálni Iránban a borzasztó börtönkörülményeket, hogyha további részleteket meg akarják ismerni, akkor a bejáratnál találnak egy kis írományt, amely tartalmazza a szükséges részleteket. Üdvözlöm tehát a csoportot. Elnök közleményei. Elmondom, hogy holnap, október 10-én a Szaharov díjra kapcsolatos vita kiemelt helyet foglal majd el a rendben. Schulz elnök ugyancsak vezet egy Szarov díjjal kapcsolatos vitát, ez a gondolatszabadságért címszó alatt fut. Mafusz asszony Egyiptomból, Líbiából és Szahar, Szaharából ugyancsak velünk lesznek, és a német író Maxim Leo is felszólal, ő beszélnek a tapasztalataikról, a, a szabadsággal és a demokrációval kapcsolatban. Holnap ugyancsak lesz egy együttes AFET DROI <clears throat> munkaülés. 16 óra 30-kor lesz ez. A Szaharov díjazottakkal fogunk egy beszélgetést tartani. Azt hiszem mindenki tudja, hogy ma délután szavazni fogunk a három jelöltre, akiket a Szaharov díjra jelöltek. Amennyiben e, észszerű, akkor megpróbáljuk a korábbi Szaharov díjnyertesek munkáját támogatni. E célból e, kapcsolatba léptem a kubai e, hatóságokkal, hagyják abba a kubai polgárjogi aktivisták megfélemlítését, aztán van a fehér hölgyek, akik ugyancsak Szaharov díjra jogosultak. Őket egyébként a saját központjukban tartóztatták le. Azok a tagok, akik részt akartak venni az ő ülésükön, az előző napon lettek letartóztatva. Azért azt kell mondanom, hogy a letartóztatottak többségét még ugyanaznap szabadon engedték a Demokratikus világ Fórummal kapcsolatban, ez jelenleg zajlik Strasbourgban, ez egy nagyon eh, jelentős eh, esemény, több mint 2000 résztvevővel. Eh, ezt az Európa Tanács és Strasbourg városa rendezi. Ide meghívtak egy műhely foglalkozásra a demokráciával és a szociális hálózatokkal kapcsolatban. Nagyon jó volt, hogy el tudtam magyarázni nekik, hogy mit csinálunk a DROA albizottságban, illetve hogy a közösségnek milyen e, igényei vannak. Schulz elnök egyébként e, ugyancsak levezetett egy vitát a Szaharov díjazottakkal kapcsolatban. EU-Kína csúcs e, szeptember 20-án volt Brüsszelben, e, elsősorban gazdasági e, témákra összpontosítottak, illetve a stratégiai partner kapcsolatokra a közös kommunikében, amelyet utólag adtak ki, van egy hivatkozás, amelyik azt mondja, hogy mindkét oldalon üdvözlik az EU-Kína dialógus erősítését, különösen az, egyesül, az egyenlőség alapján elbírált emberi jogok vonatkozásában. E, folytatjuk a munkát a folyamatos fejlődés érdekében. Ez azt jelenti a mi olvasatunkban, hogy az erősítés azt jelenti, hogy az emberi jogi dialógus mindkét fél komolyan veszi majd. Amint tudják, a múltban, amikor hallottuk a dialógussal kapcsolatos híreket, úgy éreztük, hogy több mutatóra, több ö, ö, mutató számra, kapaszkodóra van szükség. Az EU-Kína dialógus két, két alkalom helyett csak egyszer találkozik évente. Sajnálatos, hogy a csúcs találkozót nem követte egy megfelelő sajtókonferencia. Aki ismerte a, a Euronews és más nemzeti médiumok tálalását, igazából döbbenetes volt, hogy az EU-Kína találkozó kapcsán a kínai oldalon nem tudtak egyetértésre jutni a megfogalmazásban. Úgyhogy egy ponton egyszerűen lekapcsolták a kamerákat. Hát ez enyhén szóval szokatlan. Ez arról árulkodik, hogy voltak bőven nehézségek és problémák. Az Európai Parlamenti kínai delegációval megbeszéltük, hogy egy DROA eh, delegációt is eh, kiküldenének oda, Pekingbe és Chongqingba. Elnézést kérek, mondja a speaker. Azonban ebből nem lett semmi. Úgyhogy írunk egy levelet az elnöknek, és megkérdezzük, hogy ez valamiféle szakpolitika-e, hogy a DROA tagok nem mehetnek az Európai Parlamenti Delegációval Kínába. Tehát a jelen állás szerint kicsit meggyengültünk, mert hiszen a zöldek a delegációban nem tartanak velünk Kínába, én leszek ott, és minden tőlem telhetőt megteszek annak érdekében, hogy ott tartózkodásom alatt beszéljünk az emberi jogi kérdésekről, illetve ezeknek a, a megszegéséről. Ennyi volt az elnök közleményei címszó alatt. Megérkeztünk első napi rendi pontunkhoz. Ezt közösen tartjuk a Nőjogi és Esélyegyelőségi Bizottsággal és örömmel jelenthetem, hogy nagyon gyümölcsözően működtünk már eddig is együtt. Ezt egyébként az Euró-Latin Amerikai Parlamenti Közgyűlésbe delegált küldöttségek közösen szerettük volna e, megtartani, de eddig még nem tájékoztattak bennünket, hogy mely parlamenti képviselő lesz majd jelen ezen az ülésen. A témánk eszmecsere e, Rasita Manjúval a nők elleni erőszakkal kapcsolatos különleges ENSZ megbízottal üdvözöljük Önt, Manzsú asszony. Jó lesz ez a lehetőség arra, hogy e, megtudjuk, hogy mivel foglalkoznak jelenleg. Tájékoztatom Önöket, hogy egy különleges jelentéstevőnk van az emberi erőszakkal kapcsolatban. nem végig tradíció ez. 1993 óta a Bécsi emberi jogi konferencia óta került napirendre a nők elleni erőszak kérdése. Korábban hát egy szükséges rosszként kezelték a nők elleni erőszakot, egyfajta ilyen rossz, tehát szociális hagyományokban gyökerező valamit Azóta azért történtek előrelépések. Úgy gondolom, hogy jó dolog, hogy a nők elleni erőszak kérdése a nemzetközi napirendre került. Sajnálatos azonban az emberi jogi erőszak, az emberi jogokkal kapcsolatos erőszak hatalmas téma, és a számok tulajdonképpen semmiféle csökkenést nem mutatnak. Erős mechanizmusokra van szükség ahhoz, hogy szembe tudjunk szállni az erőszakkal, ezen a téren is. Rashida Manju 2009-ben eh, kapta meg a kinevezését, és Mancsó asszonynak kiterjedt tapasztalatai vannak emberi jogi e, védelmi kérdésekben, különös tekintettel a nők jogaira. Egy professzorként dolgozik az egyetemen, és e, Des Lee e, látogató professzor segédjeként előadott az amerikai Webster Egyetemen is. Ő egyébként részmunkaidőben egy professzor, professzorként tanít a Cape Towni Egyetemen a nemek egyenlőségével foglalkozó testületnek is a tagja, korábban parlamenti biztos volt. Most egy idén májusban készült jelentésről fog beszélni. A nők, nők szembeni előszaka volt a téma, és ezt benyújtotta az ENSZ tanácsához is. Reméljük, hogy ennek az eszmecserének az eredményeként új alternatívákat találunk itt is és egyéb fórumokon is a nők elleni erőszak témájával kapcsolatban. Átadom a szót, asszonyom. Köszönöm szépen, nagyon örülök, hogy itt lehetek. Nagyon örülünk tehát, hogy, hogy rendszeresen közös üléseket tudunk tartani a az emberi jogi szakbizottsággal, és eszmecserét tudunk tartani az árnyékelőadókkal előadókkal is, például sok témában közös ülést tartunk. És hát a nők elleni erőszak elleni küzdelem nyilvánvalóan a Nőjogi Bizottságnak egy nagyon kiemelt témája. Tehát azt hiszem, ez senkit sem lett meg, hogy ez számunkra prioritásra bír, és nyilvánvalóan nagyon várjuk, hogy EU szintű stratégia kerüljön kidolgozásra, és, szeretnénk, ha a bizottság ezt elsősorban egy irányelv formájában dolgozná ki a nemi alapú erőszak elleni küzdelmetet irányelv formájában folytatná. Úgy gondoljuk, hogy az új Európa Tanácsi Konvenció már egy komoly előrelépés, és arra bíztatnánk a, azokat az EU tagállamokat, amelyek tagjai az Európa Tanácsnak, hogy ezen a területen még több erőfeszítést tegyenek. Tehát ma kiváló lehetőségünk nyílik arra, hogy találkozunk Mencsó asszony, és az ő tapasztalataiból is tanuljunk, hogy mit lehet tenni a nemi alapú erőszak ellen. Nagy megtiszteltetés. Én ugyan nem voltam ott, de a Nőjogi Szakbizottság június 15-én már találkozott önnel, és a bizottságbeli kollégáim nagyon-nagyon örülnek annak, hogy Mancsú asszonynal is rendszeres időközönként tudunk eszmét cserélni, illetve az Emberi Jogi Albizottsággal is. Hát nagyon örülünk tehát, hogy itt van, üdvözöljük ön és köszönjük szépen, hogy, hogy hogy eljött, és örülök, hogy Lokpiller asszonyhoz közösen tudjuk elkövelni ezt az ülést. Köszönöm szépen, és még megadnám a szót Manzsua asszonynak. Arno asszonyt is szeretném üdvözölni, aki az Európai Külügyi Szolgálattól érkezett hozzánk, emberi jogi kérdésekkel foglalkozik, és ő is fog, a, a, be fog arról számolni, hogy az, a, az Európai Külügyi Szolgálat mit tesz ezen a téren. Most pedig Rashida Manzsú asszony kapja meg a szót. Köszönöm szépen. Igazi megtiszteltetés és külön öröm, hogy itt lehetek, és újra ismerős arcokat láthatok, és hogy a közös ülésen résztvevőkhez szólhat. A, a, az Emberi Jogok Albizottságának készített tanulmányom elsősorban a nemi alapú női gyilkosságokra koncentrál. Itt elsősorban az állam által már elítélt személyek által elkövetett bűncselekményekről van szó, és mind az én mandátumom, mind pedig az ENSZ mandátum általánosságban, tehát erre a területre fókuszál, ami a, a nő gyök, meggyilkolásával, a szenvedélyből, vagy érzelmek alapján elkövetett bűncselekmények, eh, ezek a különböző nevek, amelyekkel illetik ezeket a bűncselekményeket, de nehéz ezeket azonosítani és meghatározni. De ezek a fajta bűncselekmények valóban a, nők ellen irányuló erőszaknak a szélsőséges példája, és nem elszigetelt, váratlan megjelenésedekről van szó, hanem tulajdonképpen itt az erőszak folyamatos megjelenésének eh, formája ezek. És itt a diszkriminatív eh, eh, környezet is hozzájárul ehhez, és félelemben kell élnünk ennek a fajta terminológiának a kialakulása nehéz utat jár meg, hiszen nincsen globálisan egy megegyezés arra vonatkozóan, hogy milyen fogalommal illetjük ezt a nők ellen a nők meggyilkolását. És az én jelentésemben, és azzal szembe kellett néznem, hogyha bizonyos fogalmakat használom, akkor lehet, hogy az egyes kormányok az egyes országokban azt mondhatják, hát náluk ezt nem így nevezik, ők ezt nem tudják alkalmazni, és például a, a nők meggyilkolása sok esetben néhány országban például a boszorkányság miatt történik, és ilyenkor e, nem világos, hogy femicídium, feminicídiumot, vagy más elnevezést kell használni, azért ölik -e meg őket, mert nők, vagy boszorkányok, de hát kérdés, hogy tehát a, a femicídum, vagy feminicídum kifejezést használjuk-e, itt E, elsősorban azt az érvelést is követtük, hogy a homicídium az ember általánosságban e, vonatkozó megnevezés, az ugye egy kicsit elmossa és, és nem igazán irányítja rá a figyelmet a különösen nőkre irányuló nemi alapon elkövetett gyilkosságra. Tehát itt a nők saját tapasztalataira próbálunk épülni, és próbálunk e halálos erőszak ellen az ő szempontjukból is közelíteni. Ez egy nagyon komoly probléma, és a feminicidium e, fogalom különösen a latin-amerikai, közép-amerikai országokban úgy gondolják, hogy el lehetne fogadni ezt a fogalmat, annak érdekében, hogy nemzetközi szinten is elszámoltathatóvá lehessen tenni a kormányokat, és így az intézményes, széleskörű aspektusát is figyelme tudnák venni ennek a fajta erőszaknak. a nők elleni gyilkosságokkal szembeni fellépés során láthatjuk azt is, hogy a tolerancia, illetve a megfelelő jogorvoslathoz való hozzáférés, a korrupció, a hivatali visszaélések, és mindezek az akadályok megjelennek. A, a nők elleni gyilkosság sok esetben um, elfogadás nyer az állami intézmények által, és ilyenkor az állam is bűnt követel azon nők ellen, akik az életük során számos alkalommal diszkriminációban és erőszakos támadásokban eh, eh, vesznek részt. És fontos a családi erőszak, a, a nők elleni erőszak, amely boszorkánysággal kapcsolatos, vagy például az úgynevezett becsületgyilkosságok, a, a fegyveres konfliktusok során elkövetett e, erőszakos tettek, és a különböző bandákkal, e, drogkereskedelemben, emberkereskedelemben kapcsolatos erőszakos cselekmények, amelyek a nők ellen irányulnak. Fontos itt a, a a különböző más e, nem kapcsolatos gyilkosságok, például a lánygyermekek meggyilkolásos. Ezek kulturálisan és társadalmilag is már széles körben elfogadottak, és nagyon sokszor eh, ezek büntetlenül maradnak. Mivel kevés az időm, csak néhány példára szeretnék fókuszálni, amelyek fontosak lehetnek a parlamenti képviselők számára. Például a szintén partner általi elkövetett gyilkosság, ez nagyon sokszor nőkre irányul, sokkal kevésbé érintettek a férfiak. Nagyon sokszor a nők ellen elkövetett gyilkosságokat az intim közeli partnerek követik el. Ez a leginkább elterjedt formája a nők elleni erőszaknak. A az intim partnerek által elkövetett erőszak esetében sajnos nagyon sokszor ez nem jelenik meg a statisztikákban, nem jelentik meg. 40-70 százalékban a nők ellen elkövetett gyilkosságot a közeli partnerek követik el, míg a férfiak esetében csak 4-8 százalékban kerül sor intim partner által gyilkosságra. Az európai kontextusban a, a januári olaszországi uh, látogatásom során azt láttam, hogy ha bár az, a, az emberölések száma csökkent, mégis a férfiak által nők ellen elkövetett gyilkosságok száma a, a, emelkedett, és 127 nőt öltek meg, így 70%-ban férfiak követték el ezt a gyilkosságot, és nagy részük olasz volt, pedig az olasz média leginkább azt a képet közvetítő, hogy leginkább külföldiek követik el a gyilkosságot, de elsősorban a aktuális vagy korábbi partnerek követik el a gyilkosságot, ez 54%-ban volt itt, és csak 4%-ban ölték meg a nőket olyan személyek, akik semmilyen kapcsolatban nem álltak a nőkkel. Úgy tűnik, hogy itt az idők során nem változtak az elmúlt 70 évben az intim partnerek által elkövetett gyilkosságok szem, ez nagyjából konstans maradt. Igaz, hogy azben vannak hiányosságok a legtöbb országban, a nemi alapú gyilkosságok és más indokból elkövetett gyilkosságokat nem igazán különböztetik meg. Aztán ott vannak az úgynevezett becsületgyilkosságok, igaz, hogy elsősorban a Szahara és a Himalája közötti régióban jelenik ez meg, de hát más közösségekben, más országokban is sajnos van erre példa. Van ide a megkövezés, illetve a kikényszerített öngyilkosság, miután nyilvánosan eltérték a, a, a viselkedéseket, illetve az eltorzításuk, a savval történő támadás, és mind ide tartozik a különböző családi erőszak formák, és még ide tartoznak, amikor is a férfiak így próbálják erőszakos tettekkel korlátozni a szexuális életüket, vagy a szabad partnerválasztásokat a nőknek. De itt globálisan nem igazán sikerült tetten érni és feltárni a számokat, túl kevés ilyen esetet jelentenek be. Oh, I'm sorry. My apologies to the translators. Aboriginal and Indigenous women and az őslaka nők és lányok elleni ellen elkövetett gyilkosságok összefüggenek azzal, hogy globálisan is marginalizálódnak ezek a nők. Ez a gyarmatosítás következménye több tekintetben, és a gazdaságpolitika miatt is nagyon sebezhető, kiszolgáltatott helyzetbe kerültek ezek a nők. Például gazdaságpolitika, amit Közép-Amerikában érvényesítenek, megakadályozta, illetve arra kényszerítette az őslakó nőket, hogy egy belső migráció szenvedéseit viseljék el. Sokszor a prostitúció és emberkereskedelem áldozataira válnak, nagyon kiszolgáltatott helyzetbe kerülnek, kizsákmányolják őket az őslakon nőkkel kapcsolatos erőszak kapcsán nem sikerül megvédni őket, nincs megfelelő nyomozás, az eltűnésüket nem nyomozzák ki, és foglalkozni kell azzal, hogy miért válnak ennyire kiszolgáltatottá, hogy mik azok a társadalmi gazdasági körülmények, amik ilyen helyzetbe sodorják őket. A jelentésemben az erőszakos nő ellen, nők elleni gyilkosságok szélsőséges eseteit is vizsgálom, kábítószerbandák, a masszív migráció, a kis kézi lőfegyverek elterjedése is hozzájárult ahhoz, hogy különösen Mexikóban és Közép-Amerikában nagyon nehézé vált a nők helyzete. Az elmúlt évtizedben nem nőtt a férfiak ellen elkövetett emberölések száma, a nőkkel szemben viszont igen. Guatemalában 141 százalékkal nőtt például a nők elleni gyilkosságok száma, a férfiak ellen csak 61 százalékos volt a növekedés, és körülbelül ez a 140 a nők ellen, illetve 40 százalék körüli a férfiak elleni elkövetett gyilkosságok vagy emberölés aránynövekedése jellemző. Mexikóban a nők elleni gyilkosságokkal kapcsolatos statisztikai adatok gyűjtése során kiderült, hogy körülbelül 740 eh, ilyen gyilkosság történt 2003 és 2009 között. A nem identitás, illetve a nem miatt elkövetett gyilkosságokra nézve már vannak statisztikai adatok, és ebből azt látjuk, hogy elsősorban a szexuális irányultság és a nem identitás miatti gyűlölet és előítéletek miatt elkövetett gyilkosságok sokszor mindennapiak váltak. Fizikai erőszak, tanúi lehetünk az ilyen gyilkosság, gyűlölet által motivált gyilkosságok esetén. A nemzetközi szervezetek vizsgálják ezeket az ügyeket. Az államok felelőssége az, hogy felismerjék, milyen intézkedésekre van szükség a diszkrimináció leküzdése ellen és a saját joghatóságokon belül büntetniük kell az elkövetőket, és fel kell lépni az ilyen erőszak ellen. Az államok nem képesek garantálni a nők jogait, és emiatt folytatódhat az erőszak, aminek a vége a nők halála lehet. Látjuk a globális statisztikákban, hogy ez valóban így van. Nemzetközi és regionális emberi jogi szervezetek rámutattak arra, hogy milyen kötelességük vannak az államoknak a nők elleni erőszak visszaszorításában. Ide tartozik a hatékony nyomozás, az a bűncselekmény üldözése, a szankcionálás, és hozzá kell férniük a nőknek hatékony jogorvoslati lehetőségekhez. A sértettek az áldozatok segítése végig a eljárás során szintén ide tartozik a családtagok segítése, támogatása, mindezekre szükség van, amikor a bűncselekmény után kell, hogy segítséget kapjon a sértet. Többszörös, sokszoros diszkrimináció is hozzájárulhat az előítéletek erősödéséhez, a kulturális identitással kapcsolatos sztereotípiák is élnek, a nőket alacsonyabb rendűnek tartják nagyon sok helyen. A nő alapú erőszak egyre komplexebb kérdés, globálisan kell fellépni ellene az erőszak képlékenysége miatt is. A közeli partner által elkövetett illetve akár intézményesített formái is vannak ezeknek a gyilkosságoknak. A nők elleni erőszakot tehát folyamatosságában kell nézni, mindenféle formájával kell foglalkoznunk. Összefoglalva, az a véleményem, hogy miközben az államok több megelőző programot is már útjára indítottak, ezeknek a hatása nagyon hiány, sok hiányosságot mutat társadalmak átalakulnak, nem férnek hozzá a nők megfelelően az igazságszolgáltatáshoz, a jogok, nem a jogok állnak az előtérben, amikor ezekkel az esetekkel foglalkozik az igazságszolgáltatás, nem alkalmaznak méltányos elbánást, a nőkkel szemben nem érvényesül az egyenlőség, hanem inkább hátrányos megkülönböztetés éri a nőket, és ebből eredeztethető az erőszak is. Köszönöm szépen, és várom a vitát. Köszönöm a kiváló előadást even your findings and your judgment. Az értékelése, a megállapításai mm, szörnyű képet vádol, vázolnak fel elég sok mindent tudunk erről, sok jelentést olvastunk, amelyből kiderül, hogy nő a növekvő számú esetben követnek el nők ellen erőszakot. Most Madame Arnónak szeretném megadni a szót. Kérem, beszéljen nekünk arról, hogy az Európai Külügyi Szolgálat hogyan próbál küzdeni a nők elleni erőszak ellen. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm Manzsó asszonynak is az előadását. Amit ön elmondott, az még szörnyűbb, mint amire mire gondoltunk. Hallottuk ezeket a számokat, az elemzéseket, és ez szinte elviselhetetlen szembesülni ezekkel a tényekkel. Nagyon nagy kihívás, még most is azt hallani öntől, hogy nő az ilyen bűncselekmények száma. Mit is tesz, teszünk mi, mit tesz az Európai Unió? Először is az ENSZ erőfeszítéseit akarjuk eh, támogatni. Valami, eh, minek nagyon örülünk, nagyon jó az európaiak számára az, hogy a millenniumi fejlesztési célokkal összefüggésben eh, sikerült a nők létrehozni, és nagyon, illetve az ENSZ és a nő ügyi munkájába bekapcsolódni az Európai Uniónak, és minden EU szakpolitikai területen együttműködünk az ENSZ-szel. El, aláírtunk önökkel egy memorandumot is idén márciusban, a nők elleni erőszak különböző formáit ön nagyon jól ismertette, és az egyik prioritása ennek a memorandumnak az EU és az ENSZ között. A SZIDO egyezmény, a női jogokkal kapcsolatos egyezmény megpróbálja kiküszöbölni azokat a problémákat, amelyekkel sok ország még küzd, és technikai, szakmai, politikai párbeszéd folyik a világon mindenütt ebben a témakörben. A SZIDÓ jövő március ülésének az előkészítésén foglalkozunk. Remélhetőleg itt egy nagy politikai platform is foglalkozni erőszak kérdésével. Fontos, ahogyan ezt ön is megtette, Mancsú asszony, politikai szempontból is felvetni ezeket a kérdéseket, és szembesülni a számokkal. Örülünk annak, hogy az Amerikai Egyesült Államok is egy külön programot indított útjára, amelynek a célja a nők elleni erőszak elleni fellépés. Augusztusban indult ez a program. Együttműködünk az amerikaiakkal helyben is, hogy visszaszorítsuk az ilyen bűncselekményeket. Emellett létezik egy EU emberi jogi stratégia, Barbara ezt jól ismeri, hiszen a parlament támogatta ezt a stratégiát. Ebben a stratégiában a nemek közötti egyenlőségért folytatott küzdelem és a nemi alapú erőszak elleni küzdelem prioritás. Hagy mondjuk egy példát, hogy lássuk, ugyanabban az irányban dolgozunk mi, mint Manzsú asszony. Nos, különböző szempontokat határoztunk meg a nemi alapú erőszak elleni küzdelem kapcsán. Így például a támogató kezdeményezés a káros hagyományok ellen, hiszen a nők nemi megcsonkítása és az erőszak egyik formája. Egy másik forma a túlkorai kényszer házasság, szinte gyerekeket adnak férjhez, és eh, amikor sok más tényező mellett ez is tulajdonképpen egy abúzus, egy eh, szexuális eh, kizsákmányolás. A nők részvétele a gazdaságban, a társadalomban, itt különösen az átmeneti eh, fejlődési szakaszban levő országok esetében lenne nagyon hasznos az együttműködésünk. Azután közelmúltban elfogadtunk egy, egy emberjogi külön megbizotról szóló rendelkezést, és Ashton asszony is az esélyegyenlőségi kérdéseket prioritásnak tekinti. Kitérve az együttműködésünkre. Ahogyan ön is nagyon helyesen elmondta, itt sok a fejlődéssel összefüggő kérdés, és hogyha nem etikai vagy emberi jogi kérdésnek tekintjük ezt, akkor megközelíthetjük ezt a fejlesztés, a fejlődés szempontjából is. Hogyha ugyanis megnézzük az erőszakkal és a nők elleni diszkriminációval kapcsolatos eh, számokat ebből a fejlesztési szempontból, eh, feltűnő a gazdasági dimenzió, persze ezt az érvet is talán fel lehet használni. A fejlődés eh, során nagyon fontos az esélyegyenlőségi kérdések megfelelő kezelése de az emberi jogokat helyezzük azért a középpontban. Reméljük, hogy ez működni fog és a nemek közötti egyenlőség szempontja minden területen jelen lesz, akár oktatásra vagy egészségügyről legyen is szó. Az EU eh, szisztematikusan párbeszédet folytat ezekkel az országokkal, küzd a diszkriminatív jogszabályok ellen. Eh, most például az arab eh, tavasz által érintett országokban, Tunéziában, Egyiptomban kicsit aggódunk, és nagyon odafigyelünk arra, hogy ott mi történik, hogyan változik a nők helyzete az EU e, e, polgári és e, politikai jogokra vonatkozó egyezményét mennyire tartják be. Mindenképpen küzdünk a negatív jelenségek ellen. Egy másik fontos dolog, hogy gyorsan tekintem át ezeket a kérdéseket, hiszen ahogy ön is mondta, nagyon sok rétű ez a probléma. Persze válságos a helyzet, de vannak nagyon tartós elemei is ennek konfliktusos vagy háborús helyzetek, ez is egy nagyon nagy kérdés, és ez például jobban tudatosul az emberek, mint Boszniában vagy Kelet-Kivuban a megtörtént szörnyűségek. Mind a 18 EU misszió, amelynek van polgári és katonai feladata is kiemelten foglalkozik az esélyegyenlőség, a nemek közötti egyenlőség kérdésével, és ilyen irányú képzési programokat is útjára indít. Guatemalával és Honduraszal kapcsolatban, és persze Mexikóval kapcsolatban szörnyű számokat hallottunk öntől. Nos, nagyon jól együttműködünk a latin-amerikai országokkal, és azt kell, hogy mondjam, hogy az ENSZ megközelítése nagyon közeli az eu hoz követjük, nyomon követjük a jogszabályokat, csak mondjuk a gyakorlatunk egy kicsit más. A nők elleni erőszak kérdése az egyik prioritás lesz a e, Csillében megrendezése kerülő csúcs találkozónak, az EU-Latin-Amerika csúcs találkozónak. Létezik egy politikai elkötelezettség az EU és eh, Latin Amerika eh, közötti együttműködésben, és eh, próbálunk például az igazságszolgáltatás reformjával is foglalkozni. Ön is elmondta, hogy az itt ezzel kapcsolatos problémák sértik a lehet, ellehetetlenítik a kormányzást, és küzdeni kell a büntetlenség ellen például Kongóban, de hogyha világos az üzenet az, hogy az elkövetőket üldözni fogják, és bíróság elé állítják, akkor talán változni fog a helyzet. A családon belüli erőszak is egy olyan kategória, amivel kell foglalkozni az igazságszolgáltatásnak. Tudom, hogy Latin Amerikában ezzel kapcsolatos új jogszabályok alkotása folyamatban van. Az eh, emberi jogok kérdéskörében tehát, eh, tehát sokat teszünk, eh, kapcsolatot tartunk mexikói és más országbeli nő jogi szervezetekkel, de még többre van szükség. És minél több konkrét e fellépést valósítunk meg, az ön munkáját is határozottan támogatva, végül is <clears throat> elfogadhatatlaná fog válni ez a helyzet. És önnek teljesen igaza van, hogy ilyen sok számot említ, hiszen néha az emberek azt hiszik, hogy ez csak valahol a világ távoli sarkában fordul elő. De jó, hogyha együtt működik a FEM és a DROA, ez a két szakbizottság itt a parlamentben, akik más és más szempontból közelítik meg ezt a kérdéskört. Hiszen ki is kell tekintenünk más vidékekre is, a családon belül erőszak minden EU tagállamban is jelenlévő probléma. Megoszthatjuk a tapasztalatokat, a jó gyakorlatokat, ha vannak ilyenek. Persze ne prédikáljunk, hanem próbáljuk meg a partnereket elérni, és egyenrangú partnerként kezeljünk mindenkit. Támogatjuk Önt, és nagyon hálás vagyok, hogy a bel- és külpolitikával foglalkozó kollégák együttműködnek ez ügyben. Köszönöm szépen, Arno asszony. Most a kollégáknak adom meg a szót. Raúl Roméva az első hozzászólónk. Köszönöm szépen, hogy itt lehetünk, és hogy végzik ezt a feladatot. Tudják, hogy a házon belül ez egy olyan téma, amely rendkívül fontos volt az utóbbi években, 2006-ban kezdődött egy meghallgatással, akkor ö, kezdtük el, ö, hogy úgy mondjam, ö, kiemelten kezelni a nők ö, meggyilkolásának az ügyét, a femicídiumot. Azóta minden egyes évben azon igyekeztünk, hogy nehogy feledésbe merüljön, merüljön a kérdés. Ezért különösen is hálás vagyok ezért a jelentésért. Reméljük, hogy ez egyfajta iránymutatásként szolgál majd a számunkra. Nagyon fontos, hogy ezt a helyzetet ne veszítsük szem elől. Három koncepciót látok magam előtt. Nagyon fontos dolgokat mondott asszonyom. Ezeket politikai tevékenységre is át lehet alakítani. Az egyik az úgynevezett kulturális ürügy, vagy mentség kérdése. Igen, szokták mondani, hogy igen, igen, történik, de hát ez benne van a kultúrában. Ez egy tipikus reakció, ezzel nem tudunk semmit kezdeni. Tetszik, nem tetszik, ez a helyzet. Teljesen egyetértek azzal, amit ön, ön mondott, asszonyom. Egyértelműen látszik, hogy az úgynevezett kulturális ürügyeket valahogyan el kell mozdítani, tehát a mögöttes szakpolitikákat ennek megfelelően kell alakítani. Tehát ne bújjunk az ilyen úgynevezett kulturális ürügyek mögé. A második aspektus, amit ön említett, az a, az a büntetlenség kérdése. Egyszerűen ennek véget kell vetni, harcolnunk kell ellene. Számos országban ez volt a fő probléma. Én konkrét, konkrétan Közép-Amerikában és Mexikóban figyeltem a helyzetet. Pontosan ez a... Ugye az a, azt mondják az emberek, hogy persze, megcsinálhatja az ember, úgyis megúszza, nem történik semmi. Ez egyfajta hajtóanyagként előre viszi a, a, az erőszakot. Tehát harcolnunk kell a büntetlenség ellen. Ezért vagyok különösen hálás azért is, hogy a külügyi szolgálat képviselői is velünk vannak, hiszen a büntetlenség kérdését minden politikai dialógusnak részévé kell tenni, akárhol vagyunk a világban az emberi jogi vagy politikai dialógusokban, vagy egyszerűen különféle országokkal folytatott eszmecserékben ezt szóba kell hozni. Tehát nem csupán néhány ország problémájáról van szó. Ez egy univerzális helyzet, a globális helyzet, ez e, említett asszonyom néhány európai országot. Én például Spanyolországban élek, és jó, bizony jó néhány eset van. Tehát azt kell mondanunk, hogy mi európaiak, mi álljuk a szavunkat, nem csak prédikálunk, hanem meg is tesszük azt, amit felvállaltunk. Végezetül pedig ne felejtsünk el valamit. A, az egyenlőség kérdése nagyon fontos. Ugye tudjuk, hogy nem minden szinten valósul meg az egyenlőség. E, lehetséges, hogy az, e, az erőszak az különféle okoknál fogva tör ki, lehet, hogy kulturális, lehet, hogy másokból, de az erőszak létezik, tisztában kell lennünk azzal, hogy pontosan ezért nagyon e, lényeges, hogy a parlamenten belül ez egy különleges figyelmet érdemlő téma. Köszönöm, hogy eljött közénk, erőt és kitartást kívánunk a munkájához. A magunk részéről támogatni fogjuk Önöket, és úgy érzem, hogy a külügyi szolgálat is ugyanezt a véleményt mondja. Köszönöm, még néhány kérdést fogadunk. Ivánova asszony. Köszönöm szépen, és Manzsó asszony, köszönjük a kiváló jelentést, köszönjük az előadását. Számos anyagot idézett. Ezek közül azt mondta, hogy bizonyos országokban romlik a helyzet. Érdekelne, hogy mi okozza a romlást, és kíváncsi vagyok, hogy vannak-e pozitív példák is. Milyen tényleges intézkedések vezettek a pozitív változásokhoz, mert itt Eh, évek óta eh, az Európai Bizottsággal együtt harcolunk a, az asszonyok, a nők elleni erőszak témájában. Eh, sokszor a vita során felmerült az, hogy mi vezet mihez, fölmerült, hogy vajon ez a nemzet, nemek közötti különbözőség kérdése, vagy más okai vannak. Ez fontos, hogyha a nemek közötti egyenlőséggel kapcsolatos szakpolitika kidolgozását eh, szeretnénk előrevinni. Ugye a problémát nem csak eh, erőszak eh, révén akarják megoldani, hanem a nemek közötti különbözőség hangsúlyozásával is. Ebben az ügyben szeretném a további véleményét. Kill Nielsen asszony. Köszönöm szépen. Köszönöm ezt a jelentést, asszonyom. Tehát még egyszer, asszonyom, köszönöm a jelentését. Én személy szerint ugyancsak szólni szerettem volna néhány szót az afganisztáni nők helyzetéről. Jelenleg egy európai parlamenti delegáció korrigálja magát a speaker. Afganisztánból egy delegáció van itt. Az egyik eh, tag eh, beszélt velünk, és azt mondta, hogy ne feledkezzenek meg rólunk. A nemzetközi eh, erők kivonulnak Afganisztánból, de ne feledkezzenek meg rólunk, afgán nőkről. Emlékeztetném önöket, hogy amikor Bush elnök megadta az engedélyt az afganisztáni hadművelethez, akkor ő kiállt a nők jogai mellett, sőt, ha úgy tetszik, egyfajta eszközként használta fel a nők kérdést kristálytiszta. És a világon mindenhol szóba hoztuk az afgán nők helyzetét. Ez egyfajta kísérlet volt arra, hogy emancipáljuk az afgán nőket, akik teljes mértékben elnyomatás alatt éltek. E, vannak nők, akiket beválasztottak a parlamentbe, vannak nők, akik visszatértek a talibán előtti munkájukhoz, a munkahelyeikre. Új iskolák nyitottak ki, fiatal lányok is járnak ezekbe az iskolákba Afganisztánban. Azonban azt is meg kell mondani, hogy rettenetes erőszak folyik a nők, a fiatal nők ellen. Borzalmas dolgok történnek, és ezt tudnunk kell. A fiatal nők helyzete Afganisztánban még mindig borzasztó. Vannak Afganisztánban persze olyan erők, amelyek felvállalták a problémát. Van a bátor nőknek egy pici csoportja, akik még a halált is vállalták, ezeket megölték. Például Langman Chi tartományban megöltek egy női jogi aktivistát. Csak egyetlen példát mondtam. Számos nő van, akik úgy döntöttek, hogy a nyugatiakkal együtt működnek az afgán helyzet javítása érdekében, ami komoly aggodalomra ad okot. Az afgán nők és itt a parlamentben már többször elhangzott, hogy az afgán nőket be kell vonni mind abba, ami a nemzetközi szinten zajlik. Ugye vannak nőszervezetek Afganisztánban is, de ugye sok döntés zajlik az ő fejük felett, ők pedig szeretnék, hogyha részt vállalhatnának a velük kapcsolatos döntésekből. Nagyon fontos, hogy az afgán nőket bevonjuk és védjük. Elmondták, hogy nagyon aggódnak, félnek, megfenyegetik őket. És amikor ez az afgán parlamenti delegátus azt mondta, hogy ne feledkezzünk meg róluk, akkor ezt nagyon komolyan gondolta, hiszen a talibánok ö, vissza ö, ragadják magukhoz a hatalmat, ö, tudják, hogy a a nyugati fegyveres erők jövőre, tehát 2014-ig ki akarnak vonulni, a talibán pedig csendesen visszaszivárog. Elnök, köszönöm. Megadom a szót, és még három felszólalunk van a listában. Köszönöm szépen. Köszönöm a nagyon kimerítő hozzászólásokat, akár specifikus, akár általános észrevételekről volt szó. 1993 óta ismerjük el a jogokat, ez rövid idő, hogy a nőjogok, mint emberi jogok csak azóta vannak elismerve. Kicsit úgy érzem, mint hogyha nem túl hosszú időt telt volna el, de igazából azt is tapasztalom, hogy számos országban van egy ilyen eh, visszavetődés nem tagadhatjuk ezt. E, a nőpolitika gyakorlati megvalósítása mindenhol kihívás jelentett, és a nők jogainak érvényesítése kapcsán úgy látszik, hogy e, a korábbi dolgok e, visszavágnak. Számos dolog van, ami elfogadhatatlan. És ezeket a dolgokat, a visszaéléseket továbbra is tartsuk a radarunk képernyőjén. Kérdés, hogyan foglalkozunk a nők elleni erőszakkal, amikor látjuk, hogy vonakodnak az érintettek úgy elismerni ezt, mint egyfajta emberi jogi jogsértést. Ugye vannak olyan helyzetek, ahol ez a fajta megközelítés nem vezet bennünket sehova. tehát különféle módon, különféle módszerekkel lehet megközelíteni az emberi jogi kérdést, az emberi jogi aspektust, úgy, hogy közben ne tegyük kockára a végső célt, mert hiszen itt emberi jogsértésről van szó, amelynek különös áldozatai a nők, akár béke, akár konfliktus van, akár éppen átmeneti stádiumban van az érintett ország. A nők elleni erőszak mindenképpen fontos, hogy állampolgári dolognak, esetnek minősüljön. E, ugye van e, gazdasági realitás, kulturális realitás, e, de az, hogy mindenféle erőszaktól mentes legyen az érintett térség, az nem realitás. Ugye vannak, vannak olyan hangok is, amelyek azt mondják, hogy mi értelme szavazni ilyen kérdésekben, úgyse változik semmi. Az, hogyha a nők például szavazati jogot kapnak, attól nem kerül élelem az asztalra. Szomáliát, idézem, ott jártam decemberben. Igen, konfliktus, átmeneti társadalom. Itt ezekben az országokban eh, az erőszak láthatóbb, máshol kevésbé. Eh, decemberben jártam Szomáliában, Mogadisúban voltam, és egyéb helyeken állandóan golyóvédő mellénybe kellett járnom. Ettől ugye a saját bőrömön éreztem, hogy mennyire szoros és kegyetlen a helyzet. Van egy ügynökség Kenyában. Ők például tájékoztattak, hogy a civil szervezetek milyen információt adnak nekik. Szomáliában tulajdonképpen állandó erőszak van. Szexuális erőszak, mindennapos gyakorlat a különféle menekültáborokban. A legnagyobb, a legnagyobb probléma Szomáliában a családon belüli erőszak, és erre még senki nem tette rá a kezét, senki nem érzi, hogy milyen súlyos a probléma. Vannak olyan országok, ahol úgynevezett demokrácia van, ezeknél sem foglalkoznak a családon belüli, az otthonokon belüli erőszakkal. Ez Szomáliában is fontos, és kenyai oldalról nézve is fontos. Senki nem áldoz erre akkor a figyelmet, mint amekkorát kellene. E, a trauma kérdése ugyancsak olyan, amit e, nem vizsgálnak az ügynökségek. Például hogy nőnek fel a gyerekek egy olyan országban, ahol 20 éve folyik a polgárháború, és hogyan lehet felnőni egy, egy konstans erőszak, egy konfliktus ö, körülményei között. Hogyan lehet megtanítani a gyerekeket arra, hogy a vitás kérdéseket erőszak nélkül rendezzék. Ezek generációs traumákat jelentenek, és ez minden egyes ügynökség számára nagyon fontos. E, ezt szeretném, ha kiemelten kezelné minden szervezet, az ENSZ és egyéb. Új Guinea a következő e, téma. Ugye, mi, mi indítja be az eszkalációt? Először a, a, az erőszak van, és az erőszak fokozódik halálos kimenetelő eseteké? Úgy tűnik, hogy a nők de facto státuszának a hiánya az mindenképpen hozzájárul az erőszakhoz és a nő, női élet olcsóságához Pápua új Gineában és más helyeken is. Számomra árulkodó, hogy vannak elképesztő dokumentumok a női egyenjogúságról, a, a helyszíni erőszakról, elmentem ott a felvidékre, Pápua Uiginiában, és három, három év óta nem jártam arra. És most is megdöbbenve tapasztaltam, hogy a valóságban ott lent a területen egyszerűen nincs státusza a nőknek. Egyszerűen megtámadják, és jelentős számban meg is ölik őket, mert azt mondják, hogy boszorkányok a nők. Pápua Uiginiában azt láttam, és itt ugye az a kérdés, hogy mi a kiváltó ok, hogy a nemzetközi e, ügynökségek nem mentek e, ki a pápua fensíkra, ezek igazából a, a városokban csücsülnek. Az UNICEF-től volt egyetlen egy ember, akivel találkoztam a fensíkon. Tehát nincs technikai segítségnyújtás, egyébként a, a lakosság 80%-a itt ezen a fensikon él. Hogyan lehet őket segíteni? Egyáltalán hogy tudjuk megmondani nekik, hogy mik az igazi kihívások? A források a különböző városi központokban összpontosulnak, városokban a a lakosságnak ez a kisebb hányadát jelenti, a nagyobb hányad az egyszerűen ö, hozzá se fér semmiféle ilyen jellegű támogatáshoz. Van-e pozitív fejlemény? Igen. Igen, vannak apró pici ö, szivárványok, néha látok ilyet munkám során. Ö, a nők ö, nemi indítatású megölésével kapcsolatban Jordániában láttam némi biztató jeleket. Ott ugye a becsületbeli gyilkosságok vagy emberülések kérdése is nagyon fontos. Ott évente 10-15 asszonyt ölnek meg Jordániában ilyen jellegű indítékból. Hogyha azonban egy kontextusba tesszük hogy Jordániában ugye más bűncselekmények is vannak. De hát mondhatnám Olaszországot, ott 157 nő vesztette az életét hasonlókok miatt. Nem akarok összehasonlításokat tenni. De, de úgy tűnik, hogy a statisztikák e, egyértelműen e, változtatást, változásokat mutatnak a, a, a jogi e, környezetben. Tehát vannak olyan hangok, amelyek szerint a nőket azért börtönzik be, hogy biztonságban legyenek, tehát a saját biztonságok érdekében egyfajta védőintézkedésként. Azonban tisztába kell jönnünk Jordániában, úgy tűnik, hogy föl is ismerték ezt, hogy a, a nők saját biztonságok érdekében történő fogvatartása nem a megfelelő út. El Salvadorra térnék át. 2010-ben írtam egy jelentést, elmondtam, hogy El Salvadorban a kormány jogi reformokat vezetett be, ennek eredményeként egyfajta nyitottság tapasztalható, a El Salvadori kormány hajlandó beszélni a kérdésről. Afganisztán. Igen, osztozom az elhangzott aggályokkal kapcsolatban. Megfelelő forrásaink vannak, segély, ügynökségek, illetve ENSZ ügynökségek formájában. Ők a helyszínen tartózkodnak, ők talán egy kicsit tudnak segíteni. Afganisztán, Szomália vonatkozásában ezt meg kell vizsgálni, hiszen a demokratikus változást óhajtani, kívánni, önmagában véve nem elég. Szomáliában azt látom, hogyha hátat fordítunk a problémának, akkor a végeredménye egy folyamatos polgárháború lesz. A helyzet Szomáliában ugye egyre romló tendenciát mutat. A demokráciával hosszú távú elkötelezettség jár, fenntarthatóság, a társadalom átalakításának vágya, ez mind része a folyamatnak, de ez nem rövid távú dolog. Ehhez alkotmányos alapok kellenek. Számomra bizonyos értelemben kihívás az, hogy a fenntarthatóság és a hosszú távú reform megvalósulhasson, hogyha a segély részévé válhat ennek a folyamatnak, akkor örvendek. Köszönöm. Négy, négy kollega jelentkezett még. Mindenkit arra kérem, hogy rövidre fogja a mondókáját. Gágyi asszony. Merci, Madame la Présidente. Köszönöm szépen, elnök asszony, köszönöm szépen, Mancs asszony, eljött és ezt a kiváló előadást, mert köszönjük szépen ezt a jelentést, amely még egyszer még egyszer hozzájárult ahhoz, hogy harcoljunk azokért, akik szenvednek, és mind az európai és a nem európai, a világ összes országát érinti ezt az erőszakot, és egyre inkább a, az európai intézmények napirendjére is felkerül a, a, a nők elleni erőszak, de hát nagyon sok akadálya kell szembenézni, azt is meg kell állapítanunk, hogy ez a probléma egyre inkább diversifikálódik, egyre különböző formát ez a probléma, ezért az a kérdés, melyek ezek a formák és melyek ezek az akadályok. Ugye hallhattuk a számokat, és e, saját szemmel látni néha nagyon nehéz, hogy ezt a, a probléma súlyosságát valóban kidomborítsuk. Nagyon könnyen három szintet is megkülönböztetünk a fellépés szintjén először is a társadalom tekintetében, tehát hogy aktív polgárá tegyük a nőket, itt még mindenképpen dolgoznunk kell ezen, de itt a kérdésem a prevencióra és a tájékoztatásra vonatkozna tehát jobb lenne ugye megelőzni a dolgokat, mint utólag orvosolni ezeket. Tehát melyek azok a tájékoztatási kampányok, melyek azok a tudatosítási kampányok, amelyek jelenleg már elindultak, vagy az ENSZ melyeket tudja kínálni ennek érdekében, hogy ez jobban működjön. És van-e olyan projekt, amely megengedné azt, hogy a többi nemzetközi intézmény, mint az UNESCO vagy az UNICEF már az iskolákban megkezdhesse a, a tudatosítás, az érékenység és a, tehát a nők helyzetét, a toleranciát minél hamarabb a leg, kisebb korban el kell kezdeni megalapozni. Világosan megmutatta azt, hogy vannak különböző államok, országok, különböző nemzeti jogrendszerek, hogyan lehetne ezt jobban alkalmazni a megfelelő jogszabályokat. Az is felmerült benne az a kérdés, hogy milyen a konkrét lépéseket tehetnek az államok, például a sürgősségi hívószámok biztosítása. Vannak olyan országok, ahol erre már van lehetőség, tehát van egy ilyen kezdeményezés másos. Aztán a harmadik fajta kezdeményezés az a különböző országok közötti együttműködés, beleértve az igazságügyi és rendőrségi együttműködés, és itt is hiányzik számomra valóban a regionális szintű tudatosítás. Tudom, hogy vannak olyan részei az, a világnak, ahol ahol meg lehetne erősíteni a nők elleni erőszak elleni felépéseket, hogyha lennének regionális közösségi intézkedések, amelyek ezt megerősítenek. Ez is az ENSZ számára egy lehetőség, vannak olyan intézkedések vagy kezdeményezések, amely kulturális, történelmi kontextusban is megerősíteni a harcot. Én, én ebbe az irányba is meg, és végül szeretném azt mondani, hogy most valóban itt az ideje, hogy koncentrálni kell a kérdés, és kérjük fel az államokat arra, hogy a, főleg a prevenció és a hozzáférés és a koordináció területén, beleértve az igazságügyi koordinációt is még többet tegyek. De teljes mértékben egyetértek önnek azzal, hogy három kulcsfontosságú fogalom van a prevenció, az alkalmazás és a koordináció. Köszönöm szépen! Thank you. And now we have Madame Irigoyen Perez. És pedig Madame Irigoyen Pirven asszony kapja meg a szót. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen, Mancsó asszony. Köszönetet szeretnék mondani ezért a jelentésért, ezért a pillanatképért, és mindannyian arra a következtetésre jutunk, hogy valamennyi mechanizmus és eszköz, amely már rendelkezésünkre áll, nem elég ahhoz, hogy felszámoljuk a nők elleni erőszakot. Szeretnék most Európára fókuszálni, itt is még nagyon sok a tennivaló nagyon nagy jelentőséggel bír az, hogy valóban eszmecserét folytatjunk, információt cseréljünk, és a nők elleni erőszakot felmutassuk, hiszen nagyon sok arca van Európában is ennek az erőszaknak. A válság során is mindig a nők az elsők azok, eh, akiknek szenvedniük kell, mindig az első politikai megszorítások, gazdasági megszorítások mindig a, a nőket érintik első sorban, és ezért fontos, hogy a nők elleni erőszakot megmutassuk. Számomra nem sok értelme van annak, ha csak ha, ha, és most egy spanyol munkaügyi minisztert idéznék, tehát nincs, nincs értelme annak, hogyha tájékoztatunk, hogyha a törvények viszont lehetővé teszik azt, hogy megerőszakolják a nők. Igen, a múlt héten egy az országom egyik fontos politikusa mondta ezt ki. Ez nem csak a törvények elleni támadás jelent, hanem felszólítás is a nők elleni erőszakra szólítanak fel ezek a törvények Tehát én mindenképpen azokhoz csatlakozok, akik aggódnak emiatt, hogyha a szocialista kormány az esélyegyenlőségért harcolt, volt ugye egy külön miniszter, aki külön az egyenlő bánásmódért fel. Ma azonban egyre kevesebb olyan politikai intézkedés foganatosítanak, amely a nők elleni erőszakot kívánná felszámolni, és ma a Patido Popular, a spanyol néppárt kormányon nagyon-nagyon kevés ilyen intézkedést foganatosít. Manapság az én pártom a, a, nagyon is ellenezte ezt a kijelentést, amely miatt aztán vissza is lépett ez a politikus, mindenképpen fontos lenne a gazdasági modellt úgy erősíteni, hogy ne mindig a nők legyenek azok, akik egy válságban elsőként szenvednek. Mindenféle mechanizmust aktivizálnunk kell annak érdekében, ne kelljen tovább szenvedniük a nőknek az erőszaktól. Igaz, hogy más országokban lehet, hogy ez az erőszak még súlyosabb, de sajnos Európában is nehéz a helyzet Köszönjük szépen, most Anna Gomes kapja meg a szót, és hát igen, most már tényleg rövidre kell fogni a hozzászólásokat. Köszönöm szépen, először is köszönet ezért a nagyon érdekes előadásért. Én is szeretnék csatlakozni azokat az aggodalmakhoz, amelyeket Kimene asszony említett Afganisztánnal kapcsolatban, és visszatérnék arra is, hogy, amit ön elmondott, hogy az ensz egyáltalán van-e elég pénz és lehetősége arra, hogy az amerikaiak által a hátrahagyott romokat valahogy romokból újra felépítsen valamit. Semmi kétség, hogy ez az egyik legfontosabb feladat, amelyet meg kell oldani, és hát itt nagyon sürgős már az, hogy támogassuk a, a bátor afgán asszonyokat, ha nem akarunk visszatérni a sötét középkorba. És tudjuk, hogy sok szempontban, igen, a sötét középkorban éltek, még az előrelépés ellenére is. Még mindig ők azok, akiket nagyon is elhanyagolnak Afganisztánban. És akkor visszatérnék arra, amit a spanyol kollégám éppen az imént elmondott, a gazdasági válság hatásaira térnék. És kérdésem is lenne ez, ugye említette a nők ellen elkövetett gyilkosságok számát, hogy Olaszországban nőtt a férfiak által nők ellen elkövetett gyilkosságok száma, és hát ez Portugáliában, hazámban is így van ez, és nagyon is e, szembe tűnő a kapcsolat a súlyos gazdasági helyzettel, és nagyon sokan Európában nem hajlandók ezt látni, de a családokra is nagyon komoly hatással van ez a gazdasági válság, és természetesen a nők fizetik mindig a legmagasabb árat ezért a gazdasági nehézségért, és az elmúlt hat évben több mint 270 nőt ölt meg a férjük csak ö, ö, Portugáliában. És idén 24 nőt öltek már meg, és ugye még nem járunk az év végig, és ez világosan kapcsolatban áll a gazdasági válság. A, a férfiak kétségbeesnek, mert nincs munkájuk, hát a nőknek sincsen, ők az elsők, akik elveszik a munkájukat. Ők ugye a és ők kapják a legalacsonyabb összegű munkanélküliséget már ha kapnak, ugyanis jelenleg a portugál munkanélküliek fele egyáltalán semmiféle állami támogatásban nem részesül azt látjuk, hogy ezek a férfiak nem egyszerűen csak megölik a feleségük, az egész családjukat kiírtják, a gyermekeket, és szörnyű gyilkosságokra kerül, szóval egész családokat írtottak ki, megégették a családtagokat, és szörnyű dolgok tettek, és ez egyértelműen összekapcsolható a gazdasági válsággal, és nem teltünk úgy, mintha ez nem lenne így, és nem látnánk ezt. Engedjék majd csak annyit mondjak, hogy itt a bajok közepette mégiscsak vannak érdekes fejlemények is, és éppen tegnap jelentették be, hogy a következő portugál főgyész, amely, akit ezen a héten iktatnak be, egy hölgy lesz, ő először tölti be hölgy ez a, ezt a szerepet, és a női áldozatok védelmével is foglalkozott ez. Hogy köszönjük szépen, Gomes asszony, most pedig Matára asszony, az alelnökünk, egyik alelnökünk kapja meg, kapja meg a szót, aztán Andrikéni asszony is szót kap meg. Köszönöm szépen! Köszönjük szépen ezt az előadást a különleges ENSZ megbízótnak. Riasztónak látjuk a helyzetet, és a e riasztó helyzet tükrében valóban dönteni kellene a stratégiákra, és ki kellene dolgozni a stratégiákat nem csak a kormányoknak, hanem nemzetközi ügynökségek, a civil szervezetek eh, is eh, együtt dolgoznak a stratégiai kialakulásáért, kidolgozásáért, és ami a nők eh, státuszát illeti, valóban a koordinált válaszra lenne szükség annak érdekében, hogy nemi alapú erőszakot fel tudjuk számolni a, az uniós emberi jogi stratégiát követve, amit idén júniusban fogadtak el, az Európai Unió továbbra is a nők erősítésért fog küzdeni minden ö, szempontban a diszkriminatív politikai intézkedések ellen, a marginalizáció és a nemi alapú erőszak ellen föl fog lépni, és teljes mértékben egyetértünk azzal, hogy az Európai Unió önmagában nem lesz képes arra, hogy valamennyi célt elérje a nők eh, elleni erőszak ellen, tehát együtt kell működnünk az ensz ezen a területen. És a kérdésem pedig a következő lenne. Ugye beszéltünk itt az együttműködésről. Ön hogyan értékeli a helyzetet? Úgy gondolja, hogy az együttműködésünk kielégítő, vagy milyen szintű együttműködés eh, létezik jelen, milyen eszközöket és mechanizmusokat kellene, vagy lehetne eh, használni annak érdekében, hogy, hogy elérjük a céljainkat. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen. Andi Kéne asszonynak, most pedig Mancsó asszony kapja meg a szót, hogy válaszoljon. Köszönöm szépen, nagyon röviden hiszen nincs sok időnk. A, ami az adatgyűjtéssel kapcsolatos kérdést illeti, hogyha az ország e, specifikus jelentéseimre gondolok, folyamatosan ezt az ajánlást aztán a, a kormányoknak, hogy gyűjtsenek e, e, adatokat, és azokat azon belül külön kategóriákat állapítsanak meg, mert különben hogyan lehetne politikai intézkedéseket hozni, de nincsenek megfelelő adatok amelyek rendelkezésre állnak. Nagyon örülök annak, hogy az alapjogi ügynökség eh, foglalkozik az idevágó felmérése, és valóban én nekem is az lenne a célom a tanulmányomat, segítsem a kormányok munkáit. Én független szakértőként nem ENSZ alkalmazottként dolgozok, semmiféle ENSZ ügynökségnek nem dolgozok. Azok a programok, amelyeket én látok, amikor különböző országokban járok, a, azt látom, hogy a kihívás az, hogy nagyon és csökkentették a forrásokat az ENSZ ügynökségek számára, így nehéz a munkáikat folytatni és fenntartani. Úgy látom, hogy néhány esetben hiányzik a koherencia, és szétaprózódik a munka, és az ENSZ pontosan megpróbálja valahogy ennek az egy egységes ENSZ-nek a képét kidolgozni, hogy a koherencia és az együttműködés jobban működjön annak érdekében, hogy a, a szűkös forrásokért még nagyobb legyen a verseny. Igen, már dolgozunk ezen, ez, ez a folyamat elindult, de még nem sikerült elérni ezt az egy egységes ENSZ-t de a legutóbbi útjaimban nagyon hasznosnak találtam azt, hogy nagyon jó az, hogyha van egy olyan képviselő az országban, aki ezért az egységességet, koherenciára küzd, ez az ez az én országom és itt Szalajevóban néhány hetet találkoztam az ottani küldötte. Én ugye október végén, november elején fogok majd Boszniába, Cekovinába utazni. És úgy látom, hogy vannak programok, kampányok, akár az oktatás, akár a civil társadalmak, az igazságügy területén igenis vannak programok, szakértőelem és technikai segítségnyújtás már megvan és megpróbáljuk ENSZ szinten is értelmezni azt, hogy mi történik, mik a folyamatok a nők elleni erőszak elleni küzdelemben. Úgy gondolom, hogy a szakértőket, tudósokat is jobban be kellene vonni a munkába. Úgy gondolom, hogy jó irányba tartunk, ami a pragmatikus megközelítés jelenti, ez is megfelelő, de minden országban már valami történik, elindulnak ezek a folyamatok. Nyilvánvalóan igaz az is, hogy Európára is koncentrálnunk kellene. Egy globális kérdés ugye a nők elleni erőszak minden országban, a világ minden részén különbözőképpen jelenik ez meg, de igen, minden területen, mind, a világ minden területén szembe kell ezzel nézni. Az Egyesült Államokban is fontos probléma ez, ott is nagyon fontos, nagyon súlyos jelenség az intim partnerek által elkövetett nők elleni erőszak. Aztán a Spanyolországgal kapcsolatos megjegyzés. Hát én nem hivatalos vagy járok akit ugye nem szeretik erre válaszolni. Aztán kitértek ugye a gazdasági válság hatására, amit nagyon gyakran hallok, az, hogy ezt egyfajta ürügyként használják. Igen, a probléma már korábban is létezett, kevés volt a forrás, és a válság egyszerűen ürügyet kínál a kormányok szemben, hogy az eddigi szükös forrásokat még inkább csökkentse. Igen, a gazdasági válság hatása van arra, hogy milyen feszültségek merülnek fel a családokon belül, de úgy gondolom, hogy ezek a problémák már a válság előtt is léteztek, csak láthatjuk, hogy egyre inkább súlyosbodik a helyzet, több a gyilkosság, ez a végső lépés. De úgy gondolom, hogy nem kellene annyira a gazdasági válságra koncentrálnunk. Nem ez az egyetlen ok, amely a nők halálához vezet, nem, már korábban is bántalmazták családon belül, a közösségünk belül a nőket a válság előtt is. A válság igazából ezt még inkább drámaibbá tette tehát itt óvatosan kell eljárni, amikor összekapcsoljuk a gazdasági válságot a nők ellen elkövetett gyilkosság számának növekedésébe. Azt látjuk, hogy ami globális kívánság az, hogy normálisnak tekintik sok ezt az erőszakot, és, és a kulturális a gazdasági jogokkal mellett fontos tehát a női jogoknak a biztosítása, és e, hogyha emberi jogi szempontok közelítjük meg, akkor is fontos a fellépés a női ellen erőszak ellen. És a, e, a, a, mielőtt a jelentésem e, hát kiadom, itt a különböző uniós küldöttségekkel is beszélni fogok, például Szamáriában is eszmet cseréltem az ottani EU el, és vele is megtárgyaltuk a különböző támogatási nehézségekről, aztán a Genf szintjén is uniós támogatással leltem, az, amikor a mandátumomról volt szó, mikor különböző kormányoktól támadás ért, hiszen én ragaszkodtam az, hogy bizonyos ügyeket, például a szexuális orientációs kapcsolatos ügyeket tartsuk napirend, de néhány kormány ugye ezekkel nem kíván foglalkozni, de az Unió nagyon erős támogatást nyújtott számomra ebben a kérdésben. És azt kell, hogy mondjam, és ez most nem önös érdekben mondom, hanem ez tény, hogy az Európai Unió pénzügyi szempontból nem támogatja az én mandátumom. Lehet, hogy a főképviselő szintjén valahogy támogatást kapunk, de az én mandátumom tulajdonképpen szinte senkitől sem kap túl sok támogatást pénzügyi szempontból, és hát ez nagyon korlátozza a lehetőséget, hogy két-három missziót tesz lehetővé számomra egy-egy évben, illetve korlátozza azt is, hogy különböző üléseken vegyek részt, és hatékonyabban együttműködjek a civil szervezetekkel, hiszen a, amikor egy-egy országba e, elmegyek, akkor valóban olyan intenzív az együttműködés a civil szervezetekkel, de utána nem tudok visszamenni, és nem tudom ellenőrizni azt, hogy, hogy az én jelentésemet hogyan tudják felhasználni az elszámoltathatóság szempontjában a munkájuk során, de erre nincs lehetőség, hiszen külső források dolgokra van utalva az én mandátumom, és a kormányok nem igazán támogatnak engem. Most mindössze köszönöm az idejüket, a figyelmüket, és biztos vagyok abban, hogy amíg emlékszünk arra, és nem felejtünk ezünk meg arról, hogy a nők elleni erőszak egy emberi jogi kérdés, nem pedig kulturális kérdés, addig együtt tudunk majd működni, és sikereket fogunk elérni. Köszönöm szépen! And I think you can be assured. Köszönöm szépen biztos lehet abban, hogy amit ma itt elmondott nekünk, illetve valamennyi jelentése alapja lesz a további gondolkodásnak, és a saját jelentésünkben, a saját munkámban is ezeket be, fog, be fognak épülni a saját munkánkban. Ami az önmunkájának a támogatását illeti, ön elmondta, hogy jó, hogy politikai támogatást kap az EU-tól, de tekintettel arra, hogy milyen hatalmas az ön feladata, biztos, hogy több közvetlen támogatásra lenne szüksége. Ha megengedi, megengedi az ideje, mindig jöjjön el hozzánk, és most is maradjon itt, mert az át, demokratikus átmenet folyamatában lévő nőkről szóló tanulmányt fogjuk most ismertetni megint csak a FEM szakbizottsággal együtt Matyéra asszonyt köszöntöm, a társelnököt, és most egy tanulmányt fogunk ismertetni a demokratikus átmenetek során a nők jogaira vonatkozó egyetemes normák támogatására irányuló uniós fellépésekről több szerzőnk van. Calliope, professz, Calliope Agapio Joseph Fides professzor, illetve Florence Benoit Gomer professzor vezették a tímet az Európai Egyetem Közi Központtól érkeztek. 2011-ben adtuk meg a megbízást itt az EP részéről, ennek a tanulmánynak az elkészítésére. Kérem, hogy ne legyenek ilyen zajosak, mert nehézen beszélek, úgyis meg vagyok fázva. Tehát még egyszer kérem, hogy figyeljenek, mert máskönben meg kéne emelni, fel kéne emelni a hangomat. A, itt az albizottságban már több meghallgatást is szerveztünk az arab tavasszal kapcsolatban és nagyon érdekelne minket, hogy milyen szakpolitikai opciókat tudnának ajánlani az EU-nak, milyen a ment keresztül a nők helyzete az átmeneti, az átmenet során. Kalapie Agafiú Joseph Pides professzor az Európai Emberi Jogi Demokratizálódás Egyetemközi Központjának alelnöke, a Jean Monnet intézetben is professzor, és Ciprusi Egyetemen a eh, politikatudományi eh, részleget vezeti, dolgozott már az Európai Unióban, az Európa Tanácsnál, és európai eh, ügyi kérdésekkel foglalkozott. Robert Alufi professzor a Torinoi Egyetemről érkezett, szakértői bizottság egyik tagja, akik részt vettek a tanulmány előkészítésében. Ezek a, ezeket a szakértőket úgy választották ki, hogy mennyire jól ismerik az iszlám jogot, illetve politikát. Az előadások után a szerzők talán még majd rávilágítanak arra is, hogy milyen kérdésekkel kellene foglalkozni most a tanulmány megjelenése után. Matéra asszony először. Köszönöm szépen, hogy foglalkozunk ezzel a nagyon fontos kérdéssel, és megvitathatjuk ezt itt és most. A nőügyi és Esélyegyenlőségi Bizottság nagyon örül annak, hogy részt vehetett ennek a tanulmánynak az elkészítésében. Jelenleg dolgozunk egy saját kezdeményezésű jelentésen, a nők helyzete Észak-Afrikában lesz a tárgyának. Tavaly július 4-én tartottunk erről már egy meghallgatást. A FEM szakbizottság december 17-én 10 8-án fogja erről ezt megvitatni, és majd jövő februárban szavazunk a plenárisan a jelentésünkről október 29 és 31-e között látogatunk a térségbe, találkozunk ott között, politika, gazdaság, különböző területein dolgozó nőkkel. Úgy gondoljuk, hogy a demokratikus átalakulás során nagyon fontos, hogy szociális, társadalmi, gazdasági szempontból is helyzetbe hozzuk a nőket. A nők ugyanis kulcsfontosságú szerepet játszanak abban a szociális demokratikus forradalomban, ami, amiért folyik a küzdelem, de a határozott szerepük ellenére egyre inkább marginalizálódnak, és kihagyják őket, nem kapnak, nem jutnak fontos szerephez. Erre a tendenciára sok példát tudunk hozni, diszkrimináció éri a nőket, amikor most sok mindent átértékelnek a társadalmi fejlődés során. Világos stratégiákra van szükség, amely erősíti a nők jogait, különösen azokban az országokban, amelyek, ahol a közelmúltban indult el a demokratikus átmenet folyamata. Örülök, hogy a professzorok eh, Agapir Zsózsefides eh, professzor és Robert Alufi professzor eh, jelen vannak, itt vannak velünk, és beszámolnak nagyon érdekes tanulmányukról. Most szeretném megadni a szót először Agapir Zsózsefides professzornak. Parancsoljon, öné a szó. Köszönöm szépen, elnök asszony. Azzal kezdeném, hogy gratulálok az Európai Parlamentnek, és konkrétan az Ember Jogi Albizottság elnökének és tagjainak azért, hogy az emberi jogok a demokratizálódás kérdése mindig is kiemelt helyet kap a programjukban. Ez különösen lényeges, amikor a gazdasági helyzet nagyon nehéz. Megtiszteltetés és öröm számomra, hogy itt lehetek, és beszámolhatok erről a nagyon aktuális érdekes tanulmányról, amelyet az Európai Emberjogi Demokratizálási Egyetemközi Központ készített el, az iszlámot jól ismerő e, és a régiót jól ismerő szakértők részvételével. Nem e, fogom megismételni, amit ez a tanulmány tartalmaz, csak szeretnék rávilágítani néhány kérdésre, ajánlásra, megállapításra, és ezt követően ezeket majd megvitathatjuk. Általános konszenzus van a tekintetben, hogy az arab tavasz visszafordíthatatlanul megváltoztatta ezt a régiót. Nem lehet többet visszatérni a korábbi status quohoz. A drámai politikai átalakulás a mediterrán észak-afrikai térségben nagy kihívás az EU szakpolitikái és percepciói számára is. A női jogok, e, a nők e, szerepe a demokratikus átalakulás során a 2011-es nagy átalakulás után is fontos kérdés maradt. Az Emberjogi Albizottság nagyon helyesen érezte azt, hogy több információra van szükség, és az Európai Unió a demokratikus átalakuláson átmenő országokkal kapcsolatos politikájának ezt a középpontjába kell emelni. Az Európai Egyetemközi Központot megbízta az Európai Parlament erről megfelelő pályázat során, hogy készítsen el egy tanulmányt, és most mindenek előtt rávilágítanék arra, hogy milyen fontos kérdésekkel foglalkozott a tanulmány. Empirikus adatok azt jelzik, hogy bár a nők, ugyanúgy mint a férfiak jelentős szerepet játszottak aktívan is a forradalmakban, mind az átmeneti, mind a, tehát a forradalom utáni időszakban jellemzően egyre inkább marginalizálódnak, nem veszik ők figyelembe az igényeiket, a problémáikat a demokratikus átalakulás programjaiban, és egyre inkább jogfosztottá válnak. Az arab tavasz tovább erősítette ezt a tendenciát. Bár nagyon sok nő sokat tett a demokratizálódásért, és az új gazdasági, politikai, társadalmi, kulturális társadalom felépítéséért, egyre inkább vissza esnek a korábbi sok szempontból marginális helyzetükben visszaesés tapasztalható az esélyegyenlőség területén. A nők kimaradnak az új fórumok, a döntéshozatali folyamatokból. A demokratikus átalakulás során van valami, amiről sokat olvashatunk a szakirodalomban ez pedig a következő. Amikor eh, új rezsimeket eh, építenek ki, az új elit eh, nagyon határozottan ragaszkodik a hatalomhoz. Ez egy fontos megállapítás, ugyanis ha csak az Európai Unió nem eh, lép fel itt és most a szükséges eszközökkel, a következő 20-30 évben kell majd ezen társadalmak megváltoztatásáért még sokkal többet tennünk. Ez a legfontosabb politikai megfontolás, amire gondolnunk kell, az időzítés szempontjából most van szükség cselekvésre, mert ha már eh, rögzöttek ezek az új struktúrák, az elit eh, gyökeret vert, akkor ezen már nem lehet majd változtatni később. Most van a helye a cselekvésnek lépésnek. A második fejezetben eh, ugye megfoglalkozunk azzal, hogy eh, az átmenet folyamatának milyen ez a gender dimenziója. Itt azt mondják a szerzők, hogy a nemek közötti egyenlőség szempontjából és a női jogok védelme szempontjából ez, ez lesz az igazi lakmusz tesztje annak, hogy valóban sikeres-e az átalakulás. A, folyamatban nagyon aktív aktívak voltak a nők, de most kétélyeink vannak a tekintetben, hogy a nőket érintő kérdéseket mennyire fogják figyelembe venni. Majd az ön hozzászólása után ezt még megvitathatjuk, mert szerintünk is a nők elleni erőszak egy minden területen jelenlévő kérdés, egy horizontális kérdés, és hogyha ezzel nem foglalkozunk, akkor nem lesznek igazi változások a társadalomban. Az EU-nak segíteni kell ezt a folyamatot, együtt kell működni az érintett országokban a civil társadalommal, hogy valóban sikerüljön komoly változásokat elérni. Még néhány szót mondanék a nők elleni erőszakról. Az átmeneti időszakban az igazságszolgáltatásnak az a feladata, hogy világosá tegye a büntető igazság szolgáltatás számára elfogadhatatlan ez az nők elleni erőszak. A sértettekkel, az erőszak áldozataival, sok segítő szervezet is kell, hogy foglalkozzon. Mi az Európai Unió e, szerepe és az Európai Külügyi Szolgálat szerepe, ugye együttműködve az ENSZ-szel, e, fiatal nők e, ügyeiben és a nők elleni erőszak különleges jelentéstevőjével önnel is fontos az együttműködés, a koordináció, hogy szinergia hatásokat lehessen érvényesíteni a különböző nemzetközi szervezetek között, és ne mindenki csak a, a saját feladatát végez elszigetelten. A egy meg egy, az nem, az csak akkor kettő, hogyha együttműködünk. A következő kérdés az EU-nak milyen eszközei vannak. Azt hiszem, hogy különböző szegmensekkel foglalkozik az EU, az arab civil társadalmak különböző szegmenseivel kell foglalkozunk, és ne féljünk az iszlám rezsimektől. Láttuk, ezelőttek a választások, láttuk, az iszlám jelen van, képviseli a társadalmat. Az Európai Uniónak ezért meg kell próbálni a, a már folyó folyópolitikai párbeszéd, különböző megfigyelők kapcsán megegyezni abban, hogy mik a referenciaértékek, amelyek segítségével mérni lehet, hogy az értemes sztenderdeket betartják ezek az országok a női jogok kapcsán is. Ez nagyon fontos kérdés. Ennyi lett volna a rövid bevezetőm. Természetesen a rendelkezésükre állok, hogy vitassuk meg ezeket az észrevételeket, ajánlásokat. Most szeretném átadni a szót a kollégámnak, Robert Alufinak, aki a Torinói Egyetemen dolgozik, az iszlám szakértője, országokra vonatkozó esettanulmányokat fog ismertetni, és utána megvitathatjuk az ajánlásokat. Eh, Köszönjük. <clears throat> A tanulmányunk négy országgal foglalkozik. Egyiptom, Líbia, Rokó és Tunézia. Minden egyes ország esetében a tanulmány megnézi a nők helyzetét, jogi helyzetét a felkelés előtt, szerepüket a, a felkelés alatt, aztán megnézzük, hogy milyen elbánást kaptak az új alkotmány megalkotása során. Az elemzés azt mutatja, hogy az adott négy ország egy egységet mutat négy fontos elemben, kultúrában, történelemben és hasonlókban. A jog és a vallás összefonódik ezekben az országokban, <clears throat> különös tekintettel a családjogi törvényre. A végeredmény az, hogy meg, meglehetősen fenntartásokkal kezelték a nemzetközi egyezmények ratifikálását. Ez egy konzervatív hozzáállás. Ez egyébként az iszlám politikai oldalán nagyon mélyre gyökerezik. A konzervativizmus nem vallási alapokon nyugszik, hanem tulajdonképpen a politikai és jogi hivatkozások értetik, amelyek az iszlámra mutatnak. A nők soha nem igazán fértek bele azokba a sztereotípiákba, amelyek szerintük csendes árnyékok vagy, vagy segítségre szoruló áldozatok lennének. Az utóbbi néhány évtizedben voltak bizonyos nem elhanyagolható sikerek. Aztán jöttek a forradalmak, és a nők aktívan részt vettek ezekben. Ez nem vallás volt, nem szekularizáció. A felkelések oka gyakorlatilag a gazdasági válsághelyzet volt, illetve a fejlődtség hiánya, a korrupció, az erőszak és különféle emberi jogok megsértése. Most a korábbi rendszerek bukása után az állami hatalom új szervezetei jelentős erőfeszítéseket tesznek annak érdekében, hogy elhárítsák a gazdasági válságot. Ez az abszolút prioritás ezekben az országokban. Másrésztről a nőkkel kapcsolatos kérdések nem számítanak prioritásnak. A nők marginalizálódtak az átmeneti folyamatban, ők tulajdonképpen áldozatok, fenyegetik őket, letartóztatják őket, kínzások áldozataival válnak Az alkotmány eh, kodifikálja, kodifikációs folyamata nagyon eltér a négy említett országban, csak úgy, mint a, folyamatban résztvevőkkel kapcsolatos bánásmód. Azonban eh, úgy tűnik, hogy a nők jogaival kapcsolatos elbírálás az gyakorlatilag negatív. Eh, a demokrácia nemzetközi donorok általi előmozdításának tekintik a kísérleteket, hogy a nők jogait előmozdítsák. A nemek közötti egy, egyenlőség kérdése állandóan azzal a kockázattal jár, hogy kompromisszumok áldozatává válik. Nagyon fontos, hogy amikor a kormányokkal tárgyalunk, akkor az EU képviselői gondoskodjanak arról, hogy a különféle eh, kérdések eh, nemekkel kapcsolatos aspektusait is nézzék meg, vizsgálják meg, és eh, adjanak ösztönzést, bátorítást arra, hogy a nők aktívabbá válhassanak a régióban. Köszönöm szépen! Nos tehát ezek voltak az ajánlásaink számos fejezetet fogalmaztunk meg. úgy gondoljuk, hogy a megfelelő nemzetközi szerződésekkel való megfelelés az egy nagyon fontos, ez a napi rendünkön az első pont, aztán a nemek egyenlőségével kapcsolatos mutatószámok és a monitoring tevékenység a következő. Meg kell vizsgálni a, nem csak a szabályalkotást, hanem a, a végrehajtást is folytatni kell a szakpolitikai koherenciát és következetességet az EU-arab kapcsolatokban. Az Európai Unió által indított projektek esetében is fontos, és fontos ez, de ugyanilyen fontos a tagállami oldalról is. Az iszlám politikai vonulatával kapcsolatban szerintünk nem elég az elítélést hangoztatni, hogyha nem vagyunk azonos nézeteken hogy a magas politikáról tárgyalnak, biztonság, energia, gazdaság e, vagy e, migrációról van szó. Ahogy kollégám is mondta, hogy a, a nemek közötti egyenlőség kérdése valószínű, vagy félő, hogy néha kompromisszum áldozatává válik. Erre oda kell figyelnünk majd. Újabb e, fejezet cím adjunk bátorítást a régióban a nők mozgásainak. Tehát hadd váljanak aktívabbá a nők az adott régióban. Ez egy tanulási folyamat, és hát ezt is figyelembe kell majd vennünk. A vallási kisebbség jogait is figyelembe kell vennünk, ez az adott négy ország vonatkozásában igaz. Következő fejezet címünk megelőzés, oktatás és képzés. Nagyon fontos kérdés ez a demokrácia megerősítésében. A következő fejezet címünk csak annyi média. A médiának is kulcs szerepe van, és nagyon, nagyon erős, nagyon hatékony eszköz figyelemfelkeltést lehet rajta keresztül végezni. A, a nemek alapján végrehajtott erőszakos cselekmények, illetve a nők elleni erőszak, ez rendkívül aggasztó terület. Itt, az, itt a szervezetközi együttműködést kell felépítenünk minden egyes résztvevő és ország között, szociális szolgálatok, orvosok, ügyvédek, mindenki működjön egyet az adott országokban. A tízes főfejezet címünk az EU együttműködés a helyi és európai polgári társadalmi polgári szervezetekkel. Újabb cím az EU intézmények közötti koherenciát és szinergiákat erősíteni kell, de ugyanígy az EU és egyéb nemzetközi szervezetek között is. Ezeknek a segítsége kell ahhoz, hogy az érintett országokban lebonyolódhasson a, az átmenet az, az, az ENSZ-nek külön jelentős tevői foglalkoznak a nők elleni erőszak témakörével, de az EU-n belül is aktívan dolgoznak ilyen témákon. Utoljára, de nem utolsó sorban, hogy gondolom szükség van további kutatásra, illetve szakpolitikai tanulmányokra az adott országok vonatkozásában. Ez nem csak szakpolitikai segédeszköz, hanem végül is ösztönzést ad az adott országokon belül az eszmecserének. Ezek az ajánlásunk fő fejezet címei és várjuk a kérdéseiket, örömmel válaszolunk. Elnök, köszönjük szépen. Gébert úr válaszol majd a külügyi szolgálattól. Thank you very much. Köszönöm szépen. Először is megköszönném a professzoroknak ezeket a jelentéseket és az előadásokat. A jelentés valóban méreható elemzést tartalmaz, de számos érdekes pontot is. Például a nemzetközi szerződések alapján rájuk áruló kötelezettségek, az iszlám előírások, a nemek alapján végrehajtott erőszakcselekmények, stb ezekkel együtt, egy, ezek kérdésekkel együttesen dolgozunk az Európa Tanácssal és az egyéb társszervekkel. Egy EU konferencián tavaly Kajróban Eston asszony azt mondta, hogy a nők hatalomhoz való juttatása egy alapkövetelmény ahhoz, hogy bárminek az építése elkezdődhessen. Különösen igaz ez az átmenet országaira. Az, Európa, a, a, az átmenet folyamatában valóban nagyon fontos szerepet eh, kap az, hogy hatalmat adjunk az asszonyok a nők kezébe. Az arab tavasz eh, kapcsán a külügyi szolgálat politikai és technikai eh, téren is aktivizálódott. Egy erősíteni szerettük volna a nők szerepét. E, ennek értelmében egy közös cselekvési keretet hoztunk létre a szociális, gazdasági és kulturális területen e, szeretnénk a nők szerepét erősíteni, illetve e, harcolni az ellenzéki erők ellen. Volt egy másik konferencia, ez többek között a biztonság kérdéseivel foglalkozott egy új miniszteri konferencia foglalkozott, illetve fog foglalkozni a nők szerepével jövő év elején. Ez a mediterrán térséget veszi gorcső alá együtt. Együtt szeretnénk működni, illetve fokozni az együttműködést az Arab Ligával, az Arab Liga országaival. Az érintett külügyminiszterek az idén találkoztak, hogy megbeszéljék ezt a témát. Az Anna Lind fórum is fontos, ilyen szempontból ezt jövőre tervezik megtartani. A civil szervezeteket tömörítő fórum valójában most elsősorban a nők kérdéseivel foglalkozik. Az átmenet országaival bilaterális alapon is tartunk kapcsolatokat. A nemek egyenlősége kérdése, női jogok a parlamentben, e, illetve hogy az új szomszédsági politikában e, nagyobb figyelmet fordítsanak a nők szerepére. E, ezzel kapcsolatban más fórumokon is megbeszélték, a tanulmányban már hallott, ott felvetett témákat. Észak-Afrikában és a közel-keleten az, e, az EU elkötelezte magát, e, hogy e, a, ezen kérdésekben aktívan fellép. Egyiptomban a, a nőknek folyosított segítség 25%-át teszi ki a teljes EU segítségnek. Az a cél, hogy a politikai vallási e, és e, kulturális e, nehézségeket, amelyek az asszony, asszonyok, a nők útjába állnak. Egyébként Egyiptom partner a nőkkel szembeni diszkrimináció elleni harcban annak érdekében, hogy részt vehessenek a politikai reform folyamatokban. Ugye ez magában foglalja a nők részvételét a helyi kormányzatokban is. Líbia elítélte az erőszakcselekményeket, gondoskodni fognak arról, hogy a nemekkel kapcsolatos megfontolások központi szerepet kapnak. Marokkó 45 millió lakos, ott is támogatják a nemek egyenlőségével kapcsolatos törekvéseket. Ehhez a költségvetési támogatás is rendelkezésre áll, és van egy minisztérium, melyet kijelöltek erre a célra. Végezetül elmondhatom, hogy gondosan és nagy érdeklődéssel tanulmányoztuk ennek az anyagnak a megállapításait. Különösen fontos ez most, Ugye, ahogy hallottuk, most egy lehetőség nyílott, az átmenet országai napirendre tűzték pontosan ezeket a kérdéseket. A saját kapcsolatainkban, illetve abban, hogy mi hogyan értékeljük a, az átmenetet, ez fontos szerepet játszik. Köszönöm szépen, köszönöm a szakértőink munkáját, de most ránézek az órámra, nagyon rövid időnk maradt, megnyitom a vitát, minden maximum kettő percünk maradt. Megadom a szót Gomes asszonynak. Thank you. Köszönöm szépen, köszönjük ezt a, az előadást. Teljes mértékben egyetértek az elhangzottakkal. Ugye a mi monitorunk csoportunkban is nyomor követjük az arab tavasz eseményét, és ennek tükrében teljes mértékben egyetértek az ön értékelősébe. Úgy gondolom, hogy számukra nagy kiavás, a, számukra a parlament számára az, hogy hogy ezeket a szép szavakat konkrét tettekké alakítsuk át. Tehát a helyszínen valóban a civil szervezetek szintjén ezt megvalósítsak. És kérdezném, hogy, hogy, hogy meg keresik-e önöket, interakció történt, tehát például arra vonatkozóan, hogy az alkotmányozási folyamatban vegyenek részt a nők. Ez is egy fontos elem lenne a, a törvényalkotás előkészítése, tehát a, az igazságügyi dolgozók, a rendőrség képzésében is szerepet játszhatnának ezek a fontos dolgok. Amennyire láttam az alap tavaszban, a nők jelenléte nagyon erős volt, valóban kulcsfontosságú volt az ő szerepek, és például Líbiában is nem sokan figyelnek erre, vagy nem sok figyelmet szentelek ennek, de hát a libiai nők, anyák is azért tüntettek, hogy a választási törvényt megváltoztassák, és igen, a nők hangját is meghallgassák. Hát, most egy 10%-os kvótát, először 10%-os kvótát kaptak a női politikusok, aztán tüntetéseket követően a kvótát megszüntették, aztán újabb tüntetések következtek, és 50-50 százalékot -50 értek el a választási törvények, tehát most már a parlamenti képviselőket úgy határoznak, 50 százalékban legyenek nők, 50 százalékban pedig férfiak és egy, egyik eh, libiai politikai pártot egy nő vezette, aki a lsz kampányt vezette. De ezek nem igazán kapnak nagy figyelmet, ezek a felemények, pedig ezek fontos dolgok. És hát kérdezném a önt is, és a külügyi szolgált képviselőjét is, hogy, hogy ugye itt, hogy a, történik-e interakció, együttműködünk-e a nőkkel, a progresszív férfiakkal, hogy valóban a, az adott országokban előrelépés történje. És aztán van két eset, amely nagyon fontos volt. Egyik a tunéziai miniszterelnök látogatása. A, a, a, és megkérdeztük tőle is, hogy, hogy mi történik az egyik fiatal nővel, akit, akit ugye keresetet nyújtott be azért, mert egy rendőr megerőszakolt, és ezért aztán őt uh, helyezték vádára. Tehát itt, itt minden szinten együtt kell működni, interakcióra van szükség, hogyha nem érjük el a civil szervezeteket, a legalacsonyabb szinteket, akkor itt nem fog előtni semmi, és egyébként pedig sajnos sietnem kell. És kérném a kollégákat, hogy mindenki legyen nagyon rövid, mert nincs több időnk. Most pedig Kile Nielsen kapja meg a szót. Nagyon rövid leszek, egy kérdésem lenne. Én is kihasználnám a szakértő jelenlétét, aki bemutatta ezt a tanulmányt. Ugye a sajtóban nagyon rendszeresen hallunk arról, hogy van egyfajta iszlamista muzulmán feminizmus. Ismerje az ezzel kapcsolatos szervezeteket, beszélte velük, hogy mik az érdekek. Én nem ismerem ezt a irányzatot, és eh, megköszönném, ha erről tájékoztatást adna. Köszönjük, most pedig Gabriel asszony kapja meg Köszönöm szépen. Egy kérdésem lenne nagyon rövid, amelyik csatlakozik a kolléga előadásához. Nagyon jól tudjuk, hogy itt három szoros társadalmi, gazdasági és politikai váltásról van itt szó, és hát fontos, hogy a nők részt vegyenek a döntéshozatalban. És a következő lenne a kérdésem, mit kell csinálni, mit kell tenni azért annak érdekében, hogy a nőket bevonják a, a, az átmeneti tárgyalásokat folytató csapatok, hogy ők is e, részt vegyenek a jogszabályok alkotásában, a projektekivel, e, kidolgozásában. Mit tehetünk, mi milyen mozgásterünk az unió részéről vannak e, van-e itt igazi politikai szándék, az intézmények részéről van-e szándék arra vonatkozó, hogy ezt meg tudjuk tenni. Úgy gondolom, hogy a mi legfontosabb szempontunknak is figyelmet kezdett, hogy valóban a a nők, akik az egyenlőségért és a megfelelő törvényekadásért küzdenek, hogy ők részt tudjanak venni a döntéshozatalba, hogy ne álljon elő az a paradox helyzet, hogy azok a nők, akik nagyon sokat tettek az arab tavaszért, ők végül a társadalom peremére kerülnek és esetleg elfeledkeznek róluk. Köszönöm szépen, köszönöm szépen, most pedig Jiménez asszony kapja meg a szót. Köszönöm szépen. Köszönjük, hogy itt van a, jelen, a tanulmány előadója, úgy gondolom, hogy eljött valóban az ideje annak, hogy együtt működjünk az emberi jogok és a nők jogának, te, jogainak tekintetében. Fontos itt az áldozatok, a, való bánásból is, és én most közvetlenül arra reagálnak, amit Alufi professzor professzorasszony elmondott, nevezetesen, hogy hogy van úgy vélem egy nagyon is aggodalomra okot adó tény, miszerint a női jogokat egyfajta nyugatiasodásként kezelik, és ez valóban aggasztó hogyan tudnánk mi az Európai Unió részéről, tehát nyugati szemszögből hogyan tudjuk mi a nők jogait megfelelő módon támogatni, akkor, hogyha az adott országokban a hatalmon lévők azt mondják, hogy, hogy ez, ez túlságosan az elnyugatosodás szolgál, mi tudjuk, ugye, hogy nálunk is milyen nehéz megfelelő törvényeket alkotni, de az iszlám országokban meg teremteni a megfelelő áldozatvédelmet, ez még nehezebb, ugyanakkor nagyon fontos lenne a nők elleni erőszak ellen ott is fellépni. Tehát itt a rendőrséggel, az igazságügyi szervezetekkel itt találkozókra van szükség. Hogyha ezekben az országokban az iszlám erősödik meg, és hát ez és hát most ezt tárgyalagosan ki kell jelentenünk, hogy ebbe az irányba mennek oda, akkor mi hogyan tudunk hozzájárulni az unió részéről ahhoz, hogy, hogy segítsük a nők jogainak helyzetét, hogyha az ottani kormányzatok ezt mint nyugatosodást elutasítják. Tehát milyen gyakorlati lépéseket tudunk és segítséget tudunk nyújtani ezeknek a nőknek. Most pedig megadom a szót egy rövid válasz, egy-két percet kapnak egyenként a, a szakértőink megpróbálok rövid lenni. Ami az interakciót illeti az érintett nőkkel való együttműködés az alkotmányozás folyamatában, én sajnos nem tudtam közvetlenül kapcsolatba lépni velük. Például Marokkóban az új alkotmány már, már folyam, alkotmányozás folyamat folyamatban volt, amikor az arab tavasz kitört. Egyiptomban hét asszony jut a száz alkotmányozó tanácsi tagra, Tunéziában pedig eh, különböző bizottságokban dolgoznak a nők. A munkát csak felosztották a különböző szakterületekre, és gyakran egyet bizottságnak a, tagja nem tudja, hogy a többi bizottságban min is dolgoznak. Nyár előtt egy tervezet elkészült, de úgy tűnik, hogy azt még átdolgozzák. És a komplementással foglalkozó cikkeit is átdolgozik, tehát itt kicsit nehézkes az interakció. Ami az iszlamista feminizmust illeti, ez nehéz ezt meghatározni. Remélem, hogy, hogy megbocsátják, a kicsit egyszerűsítek. Ezen címke alatt nagyon különböző dolgok húzódnak meg. Például olyan nők, akik megpróbálják a nőjogi eh, gondolatokat megpróbálják valahogy az iszlámra átfordítani, az iszlám rendszerébe valahogy átültetni. Ők is ide tartoznak. Aztán ide tartoznak azok a nők is, akik az iszlámon belül a nők jogairól beszélnek. Ugye itt az iszlámon belüli női jogok egészen mások, mint az egyetemes emberi jogok, amelyekre általában mi hivatkozunk. Ami pedig a a nőjogi kérdések és a nyugatiasodás összekapcsolását illeti. Ez igen, ez egy nehéz kérdés. Nem igazán tudok itt javaslatokkal élni, kivéve azt, hogy hogy azok, akikkel mi beszélünk, azokat segítenünk el abban, hogy érezzék azt, hogy számukra a női jogai fontosak, komolyan veszük azt, és nem csak eszközként használjuk arra, hogy valami mást elérjünk. Köszönjük szépen, most pedig nagyon röviden eh, eh, az európai Uh, um, e- Egyetemközi központ köszönöm, már e, szervezett különböző programokat, és intenzívebbé tettük az együttműködésünket itt sor került találkozókra, és a kollégám egyik szakértője volt a, a tuniszi szemináriumnak, amelyet három évvel ezelőtt tartottunk, aztán a bírók képzésében is részt veszünk női jogokkal foglalkozó szemináriumokat is szerveztünk a CEDAV keretében. Úgy gondolom, hogy ez jó módja annak, hogy változást érünk el, azáltal, hogy a régióban a nők figyelmét felkeltsük, felkeltjük, ezzel erősítjük is őket. Úgy gondolom, ez, e, amennyire emlékszem, ez egy elég jó gyakorlat volt. Nagyon élénk vita alakult ki a női és a férfi bírek között Tunéziában, Marokkóban, Líbiában, Mauritániában dolgozó pirákról van itt. Szóval nagyon érdekes vita alakult ki köztük. Úgy gondolom, hogy, hogy a a különböző tudományos intézetek szerepe fontos lett, illetve a mi konzorciumunk ugye 41 tagállami egyetemet egyesít, tehát ők is valóban élővasai lehetnek ennek, és folyamatnak, és valóban tudnak azért tenni, hogy ezen a te, ezekben a régióban is erősítsék a nőket a politikai szinten, ugye azt látjuk, hogy egyfajta kívülről irányított folyamatról lenne szó, és éppen ezért jobb, az, jobb úgy a, ennek a helyi szintű támogatáshoz említett problémákat elkerülhetjük azzal, hogyha a régióban a helyszínen támogatjuk a nők aztán a Magreb régió átmeneti kormányai a kapcsolatban is kidolgoztunk számos programokat. Itt, szá, itt tudományos szempontból már, már sikerült az emberi jogi és demokratizációs master programot kidolgozni a, a közel-keleti észak-afrikai régióban. Az Európai Unió finanszírozza ez a Velencei Egyetem közi központ támogatja ezt. Ez, a, ez az európai intézményekkel történő szoros együttműködés keretében történik, és a következő pénzügyi periódusban val, a, valamennyi regionális master képzést az Európai Unió társ finanszírozni fogja. Szeretnénk aktívak lenni, élvasok lenni ebben a folyamatban, és szeretnénk szorosan figyelmen követni ezen társadalmakban a nők szerepét. Köszönöm szépen! Most pedig köszönjük szépen a választ, most pedig a közös szakbizottság ülésünk végére érünk, és akkor átadnám a szót a DROA szakbizottság elnökének, Loch Piller asszonynak. Köszönöm szépen, köszönöm Matera asszony a társ elnöklést, és úgy gondolom a jövőben is szorosan együtt fogunk még működni a Nőjogi Szakbizottsággal. Köszönet illetve a két professzort is, ezért a tanulmányát két hét múlva, ugye jól értem, hogy ezt nyilvánosságra is hozzák, igen, nagyszerű. És akkor Rátérünk a következő napi pontra, az emberi jogok helyzete Türkmenisztánban. 2011. januárban az AFED szakbizottság elfogadott egy állásfoglási indítványt, illetve egy ajánlást amely támogatná a Türkmenisztánnal lezáradó partnerség és együttműködési megállapodást. A plenárison a szavazás azonban elhalasztották, mivel megpróbáltak megegyezéssel jutni a főképviselővel, méghozzá az emberi jogi monitoring mechanizmus kialakítására, amelyet ugye az EP kért. És ugye a vita másik tárgya pedig a parlament szerepe volt ezen szempontok vizsgálatában. Aztán a kérdés volt az is, hogy sikerült-e a különböző mutatókat, kritériumokat kielégíteni, amelyeket a parlament dolgozott ki a, a szorosabb együttműködés feltételeként. Itt e, például a politikai foglyok kiszabadítása, az emberi jogi aktivistáknak a szabad e, munkája, a civil szervezetek munkájának lehetővé tétele és a különböző közigazgatási reformok meghozatala tartozott ezekhez a feltételekhez, és a türkmenisztáni egyetemes időszaki felülvizsgálat során az ENSZ Emberi Jogi Bizottsága úgy értékelte, hogy romlott a helyzet, és akkor most itt van két szakértője az emberi jogi helyzetnek Türkmenisztánban. Egyrészt Mamedov úr, aki a Türkmén Civil Demokratikus Uniót vezeti, egy Hollandiában működő egyesetre van szó, másfelől pedig itt van Tukbatulin úr, aki a türkmén emberjogi kezdeményezés vezetője, amelynek a székhelye Bécs. Ne, ugyanis ne, Türkmenisztánunk kívül kell az emberi jogi aktivistáknak a munkájukat végezni, számukra jelenleg Türkmenisztánban nem lehetséges a munka. Most pedig a következőképpen fogunk eljárni. Meghallgatjuk egy szakértők, akik oroszul fognak beszélni, és mi majd meghallgatjuk a tolmácsás. Még egyszer köszönöm szépen, hogy eljöttek hozzánk nem régiben a türkmenisztáni emberi jogi helyzettel foglalkoztunk, most újra napirendre került ez a pont, és hát a, az AFED szakbizottságnak, a mi főbizottságunknak is beszámolunk majd a fejleményekről. Először Mamedov úr kapja meg a szót. Köszönöm szépen. Köszönöm a meghívást. Nagyon örülök annak, hogy a tisztelt képviselők előtt beszélhetek. A türkmenisztáni helyzetről szólva, itt az emberi jogok szempontjából vizsgálva a kérdést, tudjuk, hogy Türkmenisztán és az EU között egy partnerségi megállapodást készülünk megkötni, és öt, kritériumok, öt kritériumnak kell megfelelni ahhoz, hogy ténylegesen megköthessük ezt a megállapodást. Röviden eh, szeretném elemezni, hogy mik ezek a kritériumok. Először is az első kritérium, hogy az emberi jogokkal és szabadsági jogokkal kapcsolatos eh, nemzetközi egyezményeknek megfelelünk-e a ratifikáció óta. Azután a következő kritérium eh, azzal függ össze, hogy ugye romlik a helyzet, és megpróbálunk most eh, minél szélesebb körben együttműködést kialakítani az üzleti szférát is bevonva. De ne legyenek illúzióink eh, hogyha azt gondolják, hogy egy új párt létrehozása jelentős lépés lenne a demokrácia felé vezető úton. Nos, egy ilyen pártot nem a polgárok szabad akaratából hoznának létre, nem, itt nem erről lenne szó, hanem egy egyszerű deklarációval az elnök utasítására jönne létre egy új politikai párt. És ez az új párt is csak az államnak egy új elnyomó szervezete lenne. Ami az üzletembereket illeti, korábban még élveztek némi <clears throat> szabadságot, de most csatlakoz, hallottak a kormány programjához. Nem történt előrelépés a civil szervezetek nyilvántartásbevétele kapcsán sem. Ez továbbra is probléma, és továbbra is folytatódnak az üldözések, elviselhetetlen körülmények között tartják őrizetben az emberi aktivistákat. Még egy dologgal kell foglalkoznunk. Az előbb említett kritériumok közül az egyik a, az etnikai kisebbségek jogainak a kérdése. Az ENSZ megfelelő bizottsága márciusban foglalkozott az etnikai kisebbségek problémájával. Tavaly jelentős problémák jelentkeztek, különösen a kettős állampolgárságú személyekkel kapcsolatban. 50 ezer olyan polgár van, akinek kettős az állam polgársága, de nem tudták megújítani a türkmén útlevelüket, mert a, ehhez az orosz útleveleket vissza kellene adni. Ez nem kis, keveseket érintő probléma. Most mindez a Demukhalem Melevvel vezetett új türkmén rendszernek tudható be. A kereskedelmi megállapodás kapcsán azt mondanám, hogy Turkmenisztán semmilyen feltételnek nem felel meg, és a ratifikáció után sem tenne eleget a követelményeknek. Nagyon sok a csalás, tehát tudniuk kell önöknek, hogy ki a partnerük, kivel is állnak szemben. Köszönöm szépen, Mamedov úr, most pedig Tubatolin úrnak adom meg a szót. Ahogyan a kollégám is elmondta, az emberi jogi helyzet Türkmenisztában nem javult semmilyen szempontból. Ezt igazolják a megfigyeléseink. Az első dolog, amit az új elnök meg is, meg, megígért, az oktatási reform volt. Az Európai Unió közös projektet indított a szakképzés területén velünk, de sajnos a mai napig ez csak papíron maradt. Az égvilágon semmi nem történt. felhozhatnék más példákat is, például a TACIS, csereprogram, a USAID-zel is lett volna egy program. 65 ezer gyereknek kellett volna lehetőséget teremteni, hogy Amerikába menjenek nyelvet tanulni, és ez a szám időközben lement 15 gyerekre. Ez az USAID már nagyon régóta Afganisztánban is aktív volt, a nyelvtanítást próbált, a nyelvtanítását próbálta elősegíteni. Nos, önkéntesek utolsó csoportja most elhagytál el az országot, de azóta megszüntették ezt az egész a USAID által finanszírozott segélyprogramot, ugye mert a célja az volt, hogy az angol nyelv tanulását támogassák eh, Türkmenisztánban. Ez most megszűnt, eh, nincs többet ez a program. Volt egy sor ígéret, de pont ennek az ellenkezője következett be. Türkmenisztán teljesen elszigetelődik, lezárja a kapukat, ami a mobilitást illeti, ugye a fiatalok, diákok, akik valahol külföldön szeretek volna tanulni, most különböző kifogások, ürügyek miatt nem hagyhatják el az országot. Ennek eredményeképpen olyan helyzet alakult ki, amikor azok a diákok, akik már külföldön tanulnak, még a nyári szabadságra sem mernek hazajönni, mert férnek, hogy utána soha többet nem, nem hagyhatják el megint az országot, nem folytathatják tanulmányaikat. A következő években, akinek lejár a türkmén útlevel, és meg kellene ezt újítani, nos, szerint tettünk, a becsléseink szerint még ezek a diákok, akiknek lejár az útlevelük, sem merik megkockáztatni, hogy visszatérnek Türkmenisztánba, csak azért, hogy meghosszabbítsák az útlevelüket, és ezért egy útlevél nélkül gyakorlatilag az országon kívül rekedve hontalanokká fognak válni ezek a diákok. A türkmén hatóságok megpróbálják teljesen elszigetelni az országot leghatékonyabb eszközökkel, a Niazov rezsimhez képest is romlott a helyzet. A politikai foglyok közül nagyon sokan már tíz éve vannak eh, börtönben. Eh, nekem sikerült néhányukat eh, meglátogatnom, elmentem néhány börtönbe, és azt tapasztaltam, hogy sok politikai fogó időközben eltűnt, nem, írha, még nem is írhatnak a családjuknak, a rokonaiknak, a családok semmilyen jogokkal nem rendelkeznek, nem hagyhatják el az országot, nem tanulhatnak, vagy nem dolgozhatnak eh, azon a munkahelyen, amit, eh, ahol szerettek volna. Például eh, az én anyám és bátyám hát viszonylag jól élnek, de a nemzetbiztonsági minisztérium és a rendőrség azért folyamatosan zaklatják őket. És mindezt azért teszik, hogy az emberek ne feledkezzenek meg arról, hogy kivel is állnak szemben, hogy ki a hatalom, és érezzék állandóan a nyomást, csarokba vannak szorítva. A kereskedelmi megállapodásra kitérve, ha ezt aláírják, eh, akkor utána is kövessék nyomon azt, hogy beta, teljesíti -e Türkmenisztán az abban foglalt feltételeket, eh, nagyon sok rossz tapasztalatunk van. Eh, nem történt semmi a helyzet javítása, a demokrácia erősítése érdekében, és nem is számíthatunk semmi jóra. Ne támogassák ezt a rendszert mert ha mégis ezt teszik, akkor ugyanaz fog történni, mint Afrikában, tehát az embereket, a lakosságot támogassák, ne a rezsimet. Nagyon köszönöm, Tubatulin úr. Mind a ketten elmondták nekünk, hogy még mindig nagyon nehéz a helyzet. Nos, először ezt hallgassuk meg a külügyi szolgálat képviselőjét. Először Liga asszony képviseli az Európai Külügyi Szolgálatot? Um, um, uh, Igen, szeretnék visszatérni egy témára, ami elhangzott a monitorozás kérdéséről, uh, a PCA monitorozásával kapcsolatban. Ezt a parlamenti képviselők is szóba hozták, illetve az uh, a türkmén előadók is felhívnám a figyelmet, hogy levélváltás történt Brock úr és Ashton Baron között. Ez arról szólt, hogy egyfajta megfigyeltlést, monitorozást kellene életre hívni. Úgy tűnik, hogy egyetértésre jutottak, úgyhogy most különféle parlamenti szak, szakbizottságok felé mennek leíratok, hogy a szükséges dokumentumok rendelkezésre álljanak majd. Igen, tudjuk, hogy az emberi jogok helyzete nem javul az érintett országban. A következő tárgyalási fordulóban ezeket a témákat is érinteni szeretnénk majd. Köszönöm szépen. Andróne asszony, Herklanszkie, remélem jól ejtettem ki az emberi jogi részlektől. Köszönöm szépen, köszönöm Mamedov úrnak és Tabotulin uraknak a prezentációt az emberi jogi szempontból. Igen, valóban nekünk is hasonló agályaink vannak. Az emberi jogi dialógus során számos hiányosságra szoktuk figyelme, a felhívni a figyelmet, ideértve az igazságszolgáltatási reformot, a polgári társadalom fejlődését, a szólásszabadság, mozgásszabadság, stb. ideértve a nemzeti kisebbségek helyzetét is. Az emberi jogi dialógus során e, e, egy e, egyedi eseteket tartalmazó listát is átadunk, és első alkalommal pozitív dologról is beszámolhatok, 2012. március 19-én a türkmén hatóságok hozzájárultak ké, 8, eh, 8 eh, eh, személy szabadon bocsátásához, illetve két további személyhez. Kill Nielsen asszony. Köszönöm szépen, köszönöm az előadóknak. Számunkra nagyon fontos volt, hogy beszéljünk az adott konkrét kritériumokról. Mondták, hogy 2010-ben volt egy e, megállapodás, amely hatályba is lépett, és ebben számos kritériumot rögzítettek. Fontos volt, hogy ezt e, leszögezzük, mert rövidesen e, a plenáris előtt is beszélnünk kell a, megállapodásról. Ugye tudjuk, hogy az égvilágon semmi nem történt. Én magam is ö, olvastam jó néhány jelentést az emberi jogok helyzetével kapcsolatban, de fontos, hogy önöktől én már személyesen is beszámolót hallhattunk. Azt szeretném kérni. Tehát nem azt, hogy az Európai Parlament ö, megszavazza-e a megállapodást, hanem az, arról van szó, hogy nézzük meg, hogy mi történik az Európai Parlament e, az Európai Unió alapértékeit e, szokta tiszteletbe tartani. Ezek között is elsődleges helyen van az emberi jogok helyzete. E, most felmerül a kérdés, hogy mi is ez a megállapodás Türkmenisztánnal. Hogy ez egy köztes megállapodás lenne? Ugye ennek alapján arra számítana az ember, hogy, hogy egyre, egyrészt javulnak a dolgok, másrészt pedig látható valamiféle politikai akarat. A magam részéről ezen töprengek, hogy Türkmenisztánban ezt is hasonlóképpen ítélik-e meg. A másik dolog, önök emlegettek különféle problémákat. Itt egyébként a, a, a véleménycsere folyamatában mi is el szoktuk ezeket mondani. Itt van a türkmén képviselet például Brüsszelben. Tehát felteszem a kérdést. Türkmenisztánban valóban van egy politikai akarat arra, hogy aláírják a megállapodást az EU-val? Jelenleg és sajnálatos módon Türkmenisztánban 179 ország közül a 177. helyet foglalja el a rangsorban. Ez cirka Eritrea és Nord, Észak-Korea előtt van. Nem olyan a helyzet, amire azt mondhatnánk, hogy ez bizony elfogadható, tehát ki kell mondanom, hogy mélységesen csalódott vagyok az utóbbi történések láttán. Ezt szerettem volna elmondani, és majd folytatjuk az eszmecserét a partnerekkel. Köszönöm szépen. Ismét megadom a fel, az előadóknak a szót. Mamedov úr. úgy gondolom, hogy nagyon jól fogalmazták meg a kérdést, hogy vajon valóban eh, érdeke fűződik-e Türkmenisztánnak az aláíráshoz úgy, úgy tűnik, hogy nincs rá szükségük. Az Európai Parlament megfogalmazhatja a preferenciáit, de Türkmenisztánban olybá veszik, hogy a parlament majd igent mond. Az ENSZ rendszerében ugye semlegesség él, ott ígéretet tettek az emberi jogok ö, kérdésével kapcsolatban, azonban az égvilágon semmi nem történt. Más szóval, tehát az Európai Parlament igen mond, mi is rábólintunk, mindenki aláír mindent, és senki nem fog semmit csinálni az égvilágon. Sőt, valószínű, hogy a helyzet romlani fog, a, a polgári kritériumok egy jottányit nem mozdultak el, Eh, nagyon is elnyomó rendszer van ebben a rendkívül elzárkózott országban, nem akarnak elmozdulni demokrácia vagy polgári társadalom felé. Én csak azt tudom elmondani, hogy nemrég jártam Varsóban az emberi az EBS emberi dimenzióval kapcsolatos megbeszélésen. Türkmén delegáció nem volt ott, tehát ők részt sem vesznek ezeken a fórumokon. Ami a rezsimet illeti, őket jobban érdekli a folyamat maga, mint a cél. A türkmén ideológusok azt mondják, hogy nézzétek, micsoda, Európában mennyit érdeklődnek Türkmenisztán iránt. Ott volt például Mohamed elnök Párizsban, nagy sajtónyilvánosságot kapott. Az ideológusok azt mondhatják, hogy tessék, érdeklődnek, meghívnak bennünket mindenhova. Ez tovább fokozza azt a benyomást, hogy Türkmenisztán iránt tisztelet van és befolyásos az ország. Tehát nincs érdekük, az, hogy aláírják a megállapodást. Köszönöm szépen. Most akkor mihez kezdünk mindezzel? az AFET tanácskozás párhuzamosan zajlik. Azt gondolom, hogy Bruck úrnak írok egy levelet, valamint az INTE bizottság elnökének, hogy a köztes kereskedelmi megállapodás tárgyalása során vegyék figyelembe ezeket a, a szempontokat, és elmondhatjuk, hogy kis elmozdulást látunk az emberi jogok területén. Még egyszer köszönöm szépen, és most pedig Eh, el kell mondanom, hogy eh, a devével együttes ülést tartunk 15 eh, és 16 óra között, ez a Szaharov díj odaítélésével kapcsolatos, majd 16 órakor indulunk újra délután. Minden jót!